Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt kívánok, németül fogok beszélni. Először is üdvözöljük Önöket első ülésünkön a nyári szünet után. Remélem mindenki nagyon kellemesen töltötte a nyarat, és remélem mindenki frissen, fiatalon tért vissza, és így neki láthatunk karácsonyig tartó időszaknak. Azt hiszem, hogy mindenki megkapta a napi rendet. Van egy kis módosítás a programban. Cornelissen asszony azt kérte, hogy az ő napi rendi pontját, a tízes pontot, az európai szemesztert hozzuk előbbre a, vál, a szavazást követően. Tehát a tízes napi rendi pont kerül a hatos helyére. Ha nincs ezzel kapcsolatban fenntartás, kedves kolléga, Köszönöm szépen. En todo caso me gusta. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy tehát fontosnak tartom azt, hogy Pervons Berez, a szocialista jelentéstevő asszony legyen jelen ennek a napirendi pontnak a megtárgyalásán. Nincs jelen, talán jobb lenne, ha az ő jelenlétében tennénk ezt meg, mármint ezt a változtatást. Um, die Kollegin Beres weiß Bescheid über die... Beres asszony tud a változtatásról, és meglátjuk majd, hogy addig sikerül-e ideérni, de tudja, hogy előrébre került ez a napi rendi pont. Ha ez rendben van, ha mindenki más ezzel egyetért, akkor a hatos és a tízes napi rendi pontokat cserélnénk fel. Rendben. A második napi rendi pont az elnök közleményei megkapták az információkat azzal kapcsolatban, a meghallgatás dokumentumait megkapták a földi kiszolgáló személyzettel kapcsolatos júniusi meghallgatásunk dokumentumait, angolul, franciául és németül találhatják meg ezeket a dokumentumokat. Aztán a dossziéjukban megtalálják a jegyzőkönyvet is, a június 20-i európai kölcsön viszont biztosítási társaságokról szóló meghallgatásról szóló jegyzőkönyv is megtalálható angol, német, francia nyelven. Arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy van egy új projekt. A digitális aláírásról van szó. A mi bizottságunk részt vesz a tesztelésen. A cél az a módosítóknál a módosítókat digitális aláírással lehet majd aláírni egy smart card vagy egy PIN között választhatnak, és ezzel kapcsolatban kapnak majd egy e-mailt. Az e-mailre válaszolva szeptember 10-éig jelezhetik, hogy a két lehetőség közül melyiket választják, a smart cardot vagy a PIN-t de még egyszer egy e-mailben tájékoztatják önöket erről is szeptember 10-ig. Arra szeretném önöket még emlékeztetni, hogy a weben nyomon követhető az ülésünk, aztán szeretném Andrei Vojgonyuk kollégát szeretném a titkárság munkatársát, új munkatársát szeretnénk üdvözölni. Aztán megtalálhatják az ülés jegyzőkönyvét, hogyha a jegyzőkönyve kapcsolatban nincs megjegyzés az önök részéről, tehát az április 23-21-i ülés jegyzőkönyvek kapcsolatban nincs fenntartásuk, akkor ezt a jegyzőkönyvet jóváhagyottnak tekinthetjük. Most pedig rátérünk a négyes napi rendi pontra, az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése valamennyi szakasz. Itt egy eszme cserére kerül sor a költségvetésről és a véleményről. Itt vannak a módosítók 102 darab, a, a véleményhez 6 módosító készült. Ma fogunk szavazni, és mindjárt ezekről. Most pedig megadom a szót Bulon úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a 2013-as költségvetést illeti, 102 módosítóból 34-et én készítettem, 8 kompromisszumos indítványt készítettünk ebből. Összhangban az állásfoglalás indítványommal, a módosítókkal szerettem volna azt, hogy a 2012-nél ne legyen rosszabb a költségvetésünk. Én koherens szeretnék maradni az innovációs és szociális változásokról szóló programmal minden kiemelt fontosságú téma kapcsán egyetértésre tudtunk jutni a különböző frakciók között. Ugye a trilógust folytatunk jelenleg, ami az életen átartó tanulást illeti, amely segítséggel valóban lehet reagálni a szükségetek. Egy olyan költségvetést szeretnék, ami legalább a 2012-est éri el. Ami a globalizációs kigazatási alapot illeti, 50 milliót javasolt a bizottság, amelyet elutasított a tanács. Azt javasoltam, nem 50 millió, hanem 55 milliós tartalékot képezzünk ebben a gazdasági válságban. Ez egy fontos dolog. Minden alkalom, amikor a tanács csökkentett a bizottság javaslatokat illetően, akkor én a bizottság javaslatait tartottam meg. A bizottság volt, amikor csökkentette a költségvetés a 2012-eshez képest. Én azt kértem, hogy a 2013-as legalább a 2012-es szintet érje el. Nem lehet spórolni ezen a területen, fő, főleg a foglalkoztatást kedvezően befolyásoló tényező vagy intézkedések kapcsán. Jelentéstevőként a koordinátorok ülésével kapcsolatban elfogadtuk az, hogy két kísérleti projektet és egy előkészítő programot fogadjunk el egy kivétellel, amely Berez asszony és Derden, az, Derden úr javaslata. Azt javasoltam a szavazat, egy mínuszt tettem a szavazólistán ezen javaslat mellé. Berez asszony és Derden úr az alkalmazottak részvényesi részletet illetően azt javaslatot nem utasítottam el. Ami ezt a projektet illeti, a többi kísérleti projekttel összhangba kell hozni. Egy millió kötelezettségvállalási előjelzat, és ennek az, hogy azt kell mondjam, hogy ami az administratív költségeket illeti, a 00417-es, a 65 93-as módosító a kapcsolatban. Több mint 2 millió kifizetés, 1 millió egész, plusz 2 millió kötelezettségvállaláson, plusz 1 millió kifizetéseknél. Köszönetet mondok az árnyék előadóknak, úrnak, köszönöm, hogy elfogadta a kompromisszumos indítványokat. Ebből látjuk, hogy eh, mi azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalok számára a képzés, a szociális vetetelek megfelelő legyenek, az Európai Tanács számára is szeretnénk ezt az üzenetet megfogalmazni. Nagyon fontos a világos gazdaságirányítás, nagyon fontos az Európai Unió olyan forrásokkal felruházni, amelyekkel valódi szociálpolitikát tudnak folytatni. Új munkahelyeket kell teremteni, persze a munkahozoló jogot, a munkavállalók jogait tiszteletben tartva. A 2020-as stratégiát is figyelembe véve. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Darden úr, árnyék jelentéstevő, tessék. Merci, Madame la Présidente quelques mots simplement. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az tanácsa való tárgyalások keretéről és ennek nehézségeiről szeretnék néhány szót szólni a e, tagállamok ugye a lehető legkevesebbet akarják nyújtani a költségvetésbe, e, közben pedig szerettük volna mi e, minél magasabbra tenni a lécet a tárgyalások során, hogy bizony, ezért bizonyos módosítójavaslatokat benyújtottunk. Ez, ennek a célja nem csak az volt, hogy az Európai Bizottsági számokat, költségvetési szintet megtartsuk, hanem még ennél tovább is akartunk menni egyes esetekben tehát a költségvetés tervezett számait szerettük volna megtartani. Bula úrral, a jelentéstevőnkkel nagyon jó volt a tárgyalás, nagyon is jó hangulatban folyt ez, és sikerültünk, sikerült megegyeznünk, és jó jelentést készítettünk, illetve véleményt, amelyet benyújthatunk a Költségvetési Bizottsághoz a globalizációs kigazítási alap, az európai szociális, szociális alap, a szociális párbeszéd, ezek voltak a fő szempontok, amelyeket szerettünk volna érvényesíteni a költségvetésben, a szociális párbeszéd. Egy kicsit sajnálom, Szeretünk volna egy kicsit tovább menni az élethosszígtató tanulás terén, egy kicsit nagyobb összeget elérni, ez nem sikerült, ezt, de ez az egyetlen pont, ami sajnálatos a mi szempontunkból, de egyébként jó kompromisszumnak tartom ezt a véleménytervezetet, amit készítettünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Azok a javaslatok, amelyeket benyújtottunk, azok az összegek, amelyek szerepelnek ebben a javaslatban, lehetnének magasabbak is, azonban a javaslatok visszatükrözik a mi elképzelésünket a közösségi költségvetésről. Az Európai Uniós költségvetés eszköz olyan eszköz, amely rendkívül fontos, jelentős eszköz a kezünkben. Hiszen ennek segítségével tudjuk elérni a célokat. A legfontosabb célunk az az, hogy nagyobb jólétet teremtsünk a tagállamokban. Ezért szeretnénk növelni a költségvetést, ez a cél vezérel bennünket. Két százalékkal szeretnénk növelni a e, jövedelmeket, az egyfőre jutó jövedelmeket általában Európában. Szeretnénk azoknak, akiknek szűkösebbek az lehetőségeik, többet juttatni a közös költségvetésből. Egy kérdést szeretnék feltenni, amely a módosító javaslatokra vonatkozik, azon módosító javaslatokra, amelyeket mi nyújtottunk be a véleménnyel kapcsolatban, az Európai Szociális Alap. És az a 22 milliárd euró, amit szerepel, Ezzel kapcsolatban szeretnénk még egyszer megerősíteni, hogy ezeket a pénzeket arra kell használni, hogy munkahelyet teremtsünk, foglalkoztatást bővítsük, de olyan munkahelyekről van itt szó, amelyek legális munkahelyek, amelyekhez jogok kapcsolódnak. A munkanélküliség ellen kell harcolnunk, és a munkavállalói jogokat erősíteni kell, hiszen egyre több a bizonytalan munkahely, rossz körülmények között működő munkahely. Vannak olyan munkahelyek, amelyeken a munkavállalók már szinte rabszolgaként dolgoznak. Nem szeretném, hogyha az Európai Bizottság egyszerűen ölbetette kézzel nézni, hogy egyre romlik a helyzet a munkaerőpiacon. Köszönöm szépen! Hogyha nincsen más hozzászólás, akkor megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalókat és az árnyék jelentőstevőknek is a megjegyzéseit. Megpróbáljuk, tehát a progresszre, az élethosszon tartó tanulás, a határon átnyúló partnerségek kérdésére helyezni a hangsúlyt, és a kofinanszírozásra. Ami az utolsó felszólalást illeti, és a fel nem használt alapok kérdésével kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ellentmondásos információim vannak, ugyanis többször is volt azzal kapcsolatban hír, hogy hogyan fogjuk újra felosztani ezeket a megmaradt összegeket, és feltettük a kérdést a bizottságnak is, hogy valójában hogy néz ki a helyzet, ugyanis egyelőre a Költségvetési Szakbizottság azt mondta, hogy nem léteznek ezek az alapok. Ugye itt 20 milliárdról van szó, és 80 milliárd még a strukturális alapokból sem került felhasználásra. Nos, ezzel kapcsolatban a Költségvetési Szakbizottság azt mondta, hogy ez nem igaz, ez úgy, ahogy van, nem igaz. Úgyhogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a munkahelyteremtésre irányítsuk át ezeket az összegeket, de minden esetre a bizottságtól konkrét válaszokat várunk objektív módon. Még egyszer köszönöm szépen az összes jelentéstevőnek a munkáját. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Akkor eh, ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk, és szavazni fogunk. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Karte mit dabei. Remélem, hogy mindenkinél itt van a, a szavazókártyája. Gut, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, dann... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor most szavazni fogunk. Először is a számokról szavazunk, vagyis a táblázatokról. Akkor rögtön szeretném is kérdezni, hogy a módosító javaslatok első részét, ezt 6500-tól 6541-ig, ezeket vajon blokkban szavazhatnánk-e meg? Úgy látom, hogy mindenki egyetért ezzel, 6500-tól 41-ig, vagy mégsem? five, six, seven, Yes. Okay. Okay. Nos, ellenvetést hallottunk, de a 6000 500-tól 6567-ig tudunk egybe szavazni, úgyhogy blogban szavazunk ezekről. Először is akkor elektronikusan szavazunk. Rendben. Nem tudunk blogban szavazni? Egyáltalán? Okay, it's open. Jó, megnyitom a szavazást. Okay, vote is closed. Lezárom a szavazást. 31-en mellette nem volt ellenszavazat, nem volt tartózkodás, akkor ezzel elfogadtuk. Csak elfelejtettem a kártyámat, úgyhogy engem is számoljanak hozzá. Jó. 6506, bula. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 6507 6540 Bulon és Darden egyformák mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő a 6508, Bula, 6541, Dárde, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatvanöt kilencvenhat Zuber mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-27, 65-42, Bulan nem, 65-27 Bula mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 65-42-t visszavonták, 65-43 Dade mellette. Tartózkodás. Ellene. Igen, ellenőrizzük elektronikusan. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 17-en voltak ellene, úgyhogy elutasítottuk. A kompromisszum, néppárt és szocialisták mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik ezzel a 65-44-65-09 akkor fogyott B kompromisszum, néppárt és szocialisták mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a C kompromisszum, néppárt, szocialisták mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum, néppárt, szocialisták és zöldek mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Aztán 3 egyforma módosítás 60, 13, 60, 47, 65, 84, Bulandárden őri, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 65-48 Darden mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-14, bula, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-85 őri okafogyott, 65-15 bula, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-56 Darden Balzani mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tévedtem. 18 szavazattal. A következő módosító javaslat a 6591. Bula a szakbizottság nevében mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 65, 95, Angelili, Angelili mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következik a 92 es bula a bizottság nevében, szakbizottság nevében mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65-80 az egyforma, ugyanolyan, mint a 92, az elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum, néppárt szocialisták zöldek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum, néppárt, szocialisták, zöldek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ötven ötvenkettő, Darden Kotini mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 19 szavazattal. 65, 29, 65, 71 okafogyott, 65, 53 Darden mellette ellene tartózkodás. Ugyanez a többség, úgyhogy elfogadtuk. 65, 30, 65, 72 okafogyott? Nem. De mi, illetve visszatérünk a 65-53-ra és ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Plusz egy mellette, plusz egy ellene, mégis elfogadtuk. 6573 Lambert, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 6554 Darden, mellette, ellene, tartózkodás azt mondanám, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó. 65-54-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Plusz egy mellette, plusz egy ellenem. 19-19 ellenében elutasítva. Következik 65-18, 65-74, Bulon és Lambert mellette. Ellene tartózkodást elfogadtuk. Hatvanöt, hetvenöt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 31 bulon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a következő kettő okafogyott, következik a 65 93 szóbeli módosítása Bula kollégától. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezzel kapcsolatban egy kétmilliós kötelezettségvállalás van, és 1 millió 200 ezeres kifizetés. Van-e ellenvetés? Úgy látom, hogy nincs. Akkor szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. elfogadtuk. 70-26 Zuber mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 23-an ellene elutasítva. 65-94, Bula a nép, a a szakbizottság nevében mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-57, Darden és Kotinyi mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-32 okafogyott, következő is. 65-19 bula, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum néppárt és szocialisták mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ...65-58, Darden és Kotinyi mellette. Helena. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszan mellette, 18-an ellene elfogadtuk. 65-60, Dárden és Kotinyi mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65, 61, Darden kollega mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 20 ellene elutasítva. Következik a 65-76, Lambert, mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz a többség, elutasítva. 65-23 bulon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 65, 24, 62 és 82 Bulandárden és Lambert. Három módosító javaslat. Ezek azonosak mellette. Elutasítva, illetve ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-77 Lambert mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-63 Darden mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-25 Bula mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-26 bula mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán három azonos, Darden Lambert, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik 65-21 és 65 Bula és Dárdán mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 65, 66, Dárdán Darden mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. 20-20 ellenében elutasítva. Bula 65-22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ezzel a táblázatokat kivégeztük és következik az a véleménytervezet. Egyes módosítás Lambert mellette el, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes Darden kollega mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas, Zuber, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes, Lambert, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös, Darden és Perez, részenkénti szavazás, Első rész. Tehát az egész bekezdés kivéve az itt említett szavakat mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Mellette. ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 20-19 ellenében elfogadtuk. jelentős bekezdés. A hatos módosító, Darden, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás. Elektronikusan szavazunk, záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harminchárman mellette, ketten ellene. Harkin, asszony mellette van, ha jól tudom, és a másik kolléganő is 35-en mellette, ketten ellene, három tartózkodás, elfogadtuk. Herzlichen Glückwunsch an den Kollegen. So, dann kommen wir... Köszönöm szépen. Most ugye módosítva a napi rendet, a tízes napi rendi pont jön. Méghozzá Cornelissen asszony jelentése, méghozzá erről a területről fogunk beszélni, meg is adnám mindjárt a szót Kordelészen asszonynak. Yeah, thank you. Okay. I'll just start. Köszönöm szépen, elkezdek beszélni, miközben mindenki elhagyja a termet. Kedves szakbizottsági kollégák, ahogy talán emlékeznek rá, tavaly februárban a plenáris ülésen két 2012-es évre megalapított GUZESZ jelentés volt az ECON bizottság részéről, a másik az én jelentésem volt az EMPL részéről, tehát a növekedési stratégiával kapcsolatos jelentésekről van szó. Sajnáltam, hogy két külön jelentés volt, Gozeszór és jó magam egy hónapon keresztül kvázi összenőttünk, sziám ikrekként, e, és e, mindenképpen az álláspontjaink elfogadására, elfogadtatására töregettünk, meg elmentünk Schulz az új parlamenti elnökhöz, a bizottsághoz, az, az aktuális elnökséghez. Bárki, aki hajlandó volt fogadni minket, oda elmentünk, és egy közös álláspontot igyekeztünk kidolgozni. Mit is kértünk a foglalkoztatási oldalról? Hat dolgot kértünk februárban. Elnézést mondja az elnök. Azt hiszem, hogy meg kell hallgatni kollégánkat. Köszönöm szépen. Én? Köszönöm, mondja az előadó. Hat dolgot kértünk, több koherenciára, ambícióra törekedés font, tartottunk fontosnak a 2020-as stratégia érdekében. A fenntarthatóságot, tax, adóreformot, minőségi munkahelyek teremtését kértük, a fiatalkorú munkanélküliség problémáját hoztuk előtérbe, és azt kértük, hogy a demokratikus legitimitást is erősítsük meg. És most itt az idő, hogy értékeljük azt, hogy mi is történt 2012-ben a tavaszi csúcs, a nemzeti reformprogramok és a nemzeti ajánlásokat követően, amelyeket a bizottság terjesztett elő. Ez az értékelési jelentés, egy egységes jelentés az egész parlament részére, az ECON, az illetékes szabizottság, a Gauzes kolléga a, az 50 és 1 szabályzati cikk értelmében együttműködünk, és én készítem ezt a véleményt, és az árnyék előadó pedig Kozesz úr. Én szerettem volna, ha két szakbizottság összetudott volna fogni, azekon úgy gondolja, hogy a szemeszter a pénzről szól, nem az emberekről, de sajnos nem sikerült összehozni ezt a kettős együttműködést. A jövőben az Ekonnak és az EMPL szabizottságnak külön jelentései lesznek majd a szemeszter elején, és közös jelentések készülnek az adott szemeszter végén ahogy így is, ebben az időben is, ebben az évben is. Az elmúlt fél évben egyfajta elmozdulás figyelhető meg, mert mint a figyelem szempontjából. Ugye az adósság és a hiány, ezek nagyon fontosak továbbra is természetesen, de ennek ellenére egyre a figyelmet szentesítenek a fiatalkoriak munkanélküliségének, a munkanélküliségnek, a szociális válságnak, de szerintem elég fontos bírálatokat is megfogalmazni. Az elmúlt jelentésben megfogalmazott legfőbb ambíciónk az volt, hogy a tagállamokat arról kell, azért kell bírálni, mert nem elég eh, ambiciózusak. A 2020-as stratégiát nem lehet elérni ezzel a hozzáállással. Hát ugye azt mondhatni, hogy nagyon nagy előrelépések nem történtek ebben az irányban. Nagyon fontos pont az, hogy januári, januárban a tagállamok azt mondták, hogy nagy figyelmet szentelnek a munkahelyteremtésnek, amikor mindannyian abban állapodtak meg, hogy egy nemzeti munkahelyteremtő programot hoznak létre. Hát sajnos január óta nem nagyon történt semmi, nincsenek nagyon nemzeti munkahelyteremtő tervek. A munkahelyek minőségére se figyeltek oda. Sajnos a munkahelyek minősége egyre inkább rosszabbodik. És az egyik dolog, amely nagyon fontos, a 12-es pont az én véleménytervezetemben, amely azzal kapcsolatos, hogy azt mondjuk, hogy ugye ez az eredménytábla egy éves születésnapját ünnepli, és sokkal inkább rá kell jönni arra, hogy a foglalkoztatás nagyon fontos eleme, oka a gazdasági egyenlőtlenségeknek és mozgatórugója a gazdaság élénkítésnek hát ugye nem sok terem maradt a véleménytervezet, úgymond le van korlátozva, már mint a szavak számát illetően, tehát sajnos nem tudtam -e többet kifejezni a véleményemben, mint amit elmondtam, és szívesen várom a módosítókat, és a következő hónapban ismét Gozeszó legjobb barátja lehetek. Köszönöm szépen! Szerkasz úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kezdetek óta foglalkozunk az európai szemeszterrel. Pervas Berez elnök asszonyal együtt, és az az érzésünk, hogy nagyon fontos munkáról, tevékenységről van szó. A parlament alapvetően az elmúlt időben az egyetlen hang volt, amelyet hallani lehetett, amely többségében arról gondoskodott, hogy az egész ügy kiegyenlítettebben valósuljon meg, és hogy a bizottság rájöjjön arra, hogy itt hatalmas szociális válság alakult ki. A szociális válságot nem tudjuk feloldani, hogyha nem tudjuk a gazdasági válságot feloldani. És nem lesz gazdasági megoldás, ha a szociális válságot nem oldjuk fel. Tehát, hogy összefüggenek ezek a dolgok, és a tisztelt kolléga ezt említette is. Természetesen azt szeretnénk megnézni, hogy hogyan követték az ajánlásokat. És ma, hát ugye meg volt a júniusi csúcs találkozó, a bizottság előterjesztett egy foglalkoztatási csomagot, és ugye az a helyzet, hogy talán kicsit kiegyenlítettebbek a kijelentések ezzel kapcsolatban. De hát sajnos az üres szavak után nem következnek tettek. Mindenki szívére teszi a kezét, és mindent megígér. De tegyük kezünket a szívünkre. Valóban a foglalkoztatás az Európai Unióban prioritást élvez? Persze a szavak szintjén azt mondjuk, hogy igen, de a tettek terén nem. Azok az országok, amelyekben, azokban az országban, ahol tényleg nagyon magas a munkanélküliség, ahol drámai helyzet alakult ki, hogy egész generáció keres munkát, és egyáltalán nincs lehetősége eh, élet tervét, vagy az életét megfelelően alakítani. A gazdasági szakértők úgy gondolják, hogy mindaz, ami az életben számít, a makrogazdasági egyensúly, ez a holnap kérdése. Olyan személyek, akik egész más politikai véleménnyel rendelkeznek, mint ahogy ezt a szerződéseinkben láthatjuk. Az Európai Uniót minden felelősség alól mentesítik, a szolidaritást is, ha megnézzük, a szolidaritás azokkal, akik a legsúlyosabb helyzetben vannak. Ezt mondjuk, de a szolidaritás gyakorlatba történő átültetés helyett inkább több problémát gördítünk a szolidaritás elébe. Ez azt mondják egyre többen, hogy az EU nem az embereknek segít, nem az emberekét van. Nem növekedésről van szó, nem tudunk fellélegezni. Európában olyan politikát folytatnak, amely nem kívánja kiegyenlíteni az alapvető egyenlőtlenségeket. Makro, makrogazdasági egyenlőtlenségek, adósság, csak ezzel foglalkozunk. Nem a kiadásokkal van a gond, a bevételi oldallal. Ezek az emberek ezt nem fogják fel. Tehát megvált, azt gondolják, hogy jönnek itt valakik, akik nem értenek ahhoz, hogy mi van nálunk, csak mindent csökkentenek, mindent elvonnak. Nem, nincsen szó szolidaritásról. Jönnek ide valakik, akiknek semmilyen demokratikus legitimitások nincsen. Azt gondolom, hogy Cornelissen asszonynak, mindenkinek ebben a bizottságban az a feladata, hogy a szavak szintjén elért sikereket a gyakorlatba ültessük át a következő szemeszterben talán egy kicsit több emberiesség lesz. Gondoljunk egy kicsit többet az emberekre. Egy olyan válságról van szó, amely talán már húsz éve volt kialakulóban, és ezért mindenki felelős. Nem csak az adósok és a hitelezők, mindenki hibás, és hát nagyon remélem, hogy nagyobb megértést segítségre számíthatunk, több segítséget tudunk nyújtani a rászorulóknak. Azt hiszem, hogy az itt elvégzett munka nagyon jó alap. Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgot elértük, a szociális, az emberi, a az állampolgári, a munkavállalói dimenziót akarjuk megmutatni. Köszönöm szépen a kolléganőnek a munkáját. Vielen Dank, Köszönöm szépen. Mann úr következik. Köszönöm szépen, Mari, ezt a tervezetet. Nagyon jó kiinduló pont ez. Alessandronak nagyon sok mindenben igaza van, de egy dolgot hadd említsek a, a stabilitást és az orientációt támogatják, mint németek például ezt tesszük. Mi nem azt mondjuk, hogy húzzátok szorosabbra a nadrágszíjat, nem azt mondjuk, hogy csökkentsétek a juttatásokat, nem. Mi azt mondjuk, hogy megfelelő pénzügyi alapokat kell teremteni, és akkor, hogyha nehézségekbe kerül egy ország, akkor miből beruházni. Növekedésre van szükség természetesen, és megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Az adóságot, az államadóságot csökkenteni kell, nem szabad már pénzügyi ígéreteket tenni, a második oldalon, másik oldalon pedig a növekedést kell támogatni. Ezt az üzenetet próbáltuk átadni. E, azon észak-európai országok azt, ezt az üzenetét szerettek volna átadni, amelyek szintén fontosnak tartják a növekedést. Én nem tartom helyesnek azt, ami történik mostanában a tagállamokban. E, a külső beruházók érkeznek, e, hedgefondok szeretnék tulajdonképpen az egész európai gazdaságot elárasztani külső, külföldi cégekkel, Európán kívüli cégekkel, és közben pedig fel kell fognunk azt, hogyha e, beruházásra van szükség, akkor ehhez alapokat kell e, teremteni. Az európai szociális modellt meg kell tartani, természetesen e, ezt támogatni kell. A második megjegyzésem, hogy nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament dolgozott ezen a témán, dolgozott ezen a témán. A Sixpack például nem volt egyszerű téma, de a kompromisszum helyes volt, jó volt olyan felügyelő szerveket hoztunk létre, amelyek működnek, és amelyek elérik azt, hogy az európai szemeszter nem csak üres szólam, hanem valóban egy lényeges dolog. Ezért fontos a hármas pont, a nemzeti foglalkoztatási terveket is figyelembe kell venni. Ha koordinálni akarunk, és együtt akarunk működni a tagállamokkal, akkor ehhez tényekre van szükség. Ehhez szándékra van szükség több Európát szeretnénk, soha nem azt mondtuk, hogy centralizmus, nem azt mondtuk, hogy Brüsszelnek kell dönteni, azt mondtuk, hogy közösen kell dönteni, és ezekben a döntésekben a tagállamokat be kell vonni, nem lehet ki öm, zárni őket. A hetes pont, nagyon fontosnak tartom a hetes pontot, amely a megfelelő munkahelyek teremtését támogatja. Nem szabad a bizonytalan de eh, munkahelyeket eh, támogatni. Egyes tagállamokban eh, például csak a részmunkaidős munkahelyeket növelik, és így a mérleg a végén jobban néz ki. A tízes pont is nagyon fontos, ifjúsági garancia. A fiataloknak munkát kell juttatni, ehhez nyomás kell. Nyomás kell. Nem mondhatjuk azt a fiataloknak, hogy nem engedhetjük meg, hogy a fiatalok abból induljanak ki, hogy majd csak lesz valahogy, hanem legyenek céljaik, legyenek, legyen ez egy megfelelő alap. Sok spanyol németül tanul mostanában, Németországba jönnek dolgozni. Ez jó, mert Németországban kevés a szakmunkás, és nagyon, vagy a képzett munkás, és erre ehhez, erre szükség van. Azonban abból a szempontból rossz, hogy Spanyolországból elvándorolnak a, a képzett fiatalok azok, akik munkahelyet találtak Németországban, remélhetőleg hazatérhetnek Spanyolországba, és nem azért, mert mi azt mondanánk, hogy nincs rájuk már szükségünk, hanem azért, mert ők vissza akarnak térni szabad akaratukból. 12-es pontban a makrogazdasági kiegyensúlyozottság korrekciójára lenne szükség. Kérdezem én, hogy ez mit jelent? Makroekonomiai egyenlőtlenség korrekciója érdekében szükség van -e bizonyos intézkedésekre. Ez mit jelent? Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek. Egyetértek azokkal, akik előttem hozzászóltak, és akik nagyra értékelték és dicsérték a kolléganőnk munkáját, aki a véleményt készítette. Ez nagyon értékes munka, és konkrét javaslatokat tartalmaz. És most szeretnék a 3-as, a 7-es és a 11-es pontra utalni. A 3-as ponttal kapcsolatban fontos az, hogy mondjuk azt, hogy az Európai Unió és általában az Európai Parlament, vagy különösképpen az Európai Parlament szem előtt kell, hogy tartsa, azt, hogy az egyes tagállamok hogyan milyen, hogyan szabályozzák a munkaerőpiacot és a képzést. Ugyanis, hogyha európai szintre emelnénk ez, akkor megszüntethetnék azt, hogy egyes szakmákban túlkínálat lenne, másikban pedig hiány. Jobban ki lehetne használni a szakértők tudását, másrészt pedig természetesen európai átláthat, át, áttekintést teremtenénk. Romániában ez nagyon fontos lenne. Én tudom, hogy a fiataloknak hogyan folyik a képzése, ez a javaslat, amely nemzeti munkahely teremtési tervet javasol, ez európai szinten is nagyon jó lenne, hogy koordinálni lehessen az egyes szakképzéseket. Ami a 7-es és a 11-es pontot illeti, a részmunkaidős elképzelések, a szegénység elleni harc itt gondolnunk kell az idősebb generációra is, amely még munkaképes. És ez a generáció a, az ő munkaerejüket, potenciáljukat még figyelembe kellene vennünk. Ennek szociális értéke van. Így ugyanis az életminőségüket javíthatnák ezek a, az emberek, ez az idősebb generáció a jöv, részjövedelemmel tehát az idősebbek tapasztalatát jobban ki lehetne használni. Szeretnék egyeztetni a jelentéstevővel, és lesz még néhány javító szándékú javaslatom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zuber kollega. Obrigada, Sr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy különleges kérdéssel szeretnék kitörni a 9-es ponttal kapcsolatban a véleményen belül, amelyről itt olvashatunk. Nos, ez miről is szól? Arról, hogy milyen ajánlásokat fogalmazunk meg a fizetések csökkentésével kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez az egyik olyan szempont, amelyben a legerősebb nyomás helyezedik, helyezkedik ránk, ugyanis elképzelhetetlen szintekre jutottunk már, éppen ezért lenne fontos, hogy a mi szakbizottságunk kimondja a véleményét ezzel kapcsolatban. Hiszen most olyan szociális visszalépésről beszélhetünk, amely gyakorlatilag évtizedekre veti vissza a szociális helyzetet. És ezt nem fogadhatjuk el. Az, hogy csökkennek a fizetések, az a szegénység növekedésével összhangban áll. Hadd mondjuk egy példát. Portugáliában az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank azt olyan szempontból próbál nyomást gyakorolni, hogy a 485 eurós minimálbér szintjét csökkentsük. Na most, hogyha ezt megtesszük, akkor az biztos, hogy a szegénységet is növelni fogja. Jól tudjuk azt is, hogy az egyik legérdekesebb vagy legszomorúbb változás az nem feltétlenül a, nem, a munkával nem rendelkezőket érinti, hanem bizony azok is, akiknek van munkahelyük, a szegénységi küszöb alá csúsznak. Úgyhogy itt bizony ez nem csak szociális kérdés, hanem bizony a teljes gazdasági hálót megrengető helyzetet teremtünk így. Úgyhogy nem beszélhetünk arról, hogy növekedést szeretnénk, hogyha közben csökkentjük a fizetéseket, mert ez a két dolog egymásnak ellentmond. Köszönöm szépen, Papadopoló kolléga. Köszönöm szépen. a én is köszönöm szépen, egyetértek azzal, ami elhangzott, ugyanis kollégánk arra mutatott rá, hogy egyensúlyt kell teremteni. A között, hogy hogyan is állunk hozzá a gazdasági válsághoz és a, ugyanakkor a szociális válsághoz. Éppen ezért lenne nagyon fontos az, hogy ezt megvizsgáljuk ezt a kérdést. A 9-es, 10-es és 11-es bekezdéseket kellene ebből a szempontból figyelembe vennünk. Óriási különbségek mutatkoznak ugyanis a különböző európai országok között, úgyhogy jó az, hogyha ajánlásokat fogalmazunk meg. Amennyiben a munkanélküliségi vagy a szegénységi helyzetet nézzük, bizony a munkanélküliség sajnos igen magas, nem csak a diplomások, hanem a több diplomások esetében is. A Trojka ellátogatott Spanyolországba, Görögországba, Olaszországba, Ciprusra is ellátogatott, és jó néhány ajánlást fogalmazott meg. De nagyon sajnálatos az, hogy az a modell, amelyet ők ajánlottak, az bizony csúfosan megbukott. Görögországot egyfajta kísérleti nyúlként alkalmazták, és itt nem csak a fiatalok munkanélküliségének problémájával kell szembenéznünk, hiszen a leg jobban képzett fiatalok bizony elmennek az országból, tehát az agyelszívás jelenségét láthatjuk. És ezek a délről érkező tehetséges fiatalok elmennek Németországba, Angliába vagy akár Amerikába. Mihez is vezet ez? Ezek az emberi erőforrások harmadik országokból érkező személyekkel vannak feltöltve, és ezért visszafelé fejlődik az ország, és nem előre mozdul, és ezzel a szegénység problémája sem oldódik meg. Éppen ezért lenne fontos az, hogyha sokkal mélyebben megfogalmaznánk, meggondolnánk ezt a helyzetet, nem elég itt ajánlásokat megfogalmazni. Én ugyanis úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nagy erőfeszítéseket tett, nem csak a mi szakbizottságunk, hanem más szakbizottságok is, de sajnos ezek az erőfeszítések csak ahhoz vezettek, hogy a szolidaritás nem valósult meg. Pedig ezt szerettük volna. És bizony egy elveszett generációról beszélünk. Éppen ezért a 9-es, 10-es és 11-es mm, paragrafusokhoz, de az egyes bekezdéshez is módosításokat terjesztettem be. Mert úgy gondolom, hogy nem kérhetjük azt a tagállamoktól, hogy a 2020-as stratégiát bevezessék, akkor, amikor az Unió sem volt képes a meghatározott célok irányába előrelépni. Nem mondhatjuk azt, hogy 2020-ra 75%-os lesz a foglalkoztatási ráta a 14 és 64 évesek közötti sávban, miközben a valóság ezekben az országokban is azt mutatja, hogy bizony agyelszívással kell számolnunk. Hogyan lehet minőségi munkahelyeket teremteni ezekben az országokban, annak érdekében, hogy ne menjenek el a legtehetségesebbek. Ez egy nagyon nagy probléma, ezzel foglalkozni kell. Igazi válaszokra van szükség a bizottság részéről is, mert szerintem ezekre a kérdésekre nem kaptunk még kielégítő választ. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Jesztovicka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon gyakran, amikor innovációról beszélünk, akkor ipari innovációról, szolgáltatási innovációról beszélünk. Nagyon ritkán beszélünk arról, hogy hogyan lehet innovatív megoldásokat találni a munkaerőpiacon. De jó lenne, ha erről is minél gyakrabban beszélnénk. Ebben a jelentésben is helyet kellene teremteni. Módosítókat kell megfogalmazni, amelyek ezzel foglalkoznak. Válságban, leledző Európában ilyen megoldásokra van szükség. A fiataloknak szükségük van segítségre. Kreatíva, kiváló új gondolataik, ötleteik vannak, de ilyen megoldása, olyan megoldásra van szükségük, amely segítségével elkezdhetik pályafutásokat stabilitást élvezhetnének. Azt szeretném megkérdezni, mert el kell mennem sajnos, hogy szavaznom kell egy másik szabizottságbankban, de nagyon szívesen szeretném hallani a véleményét a munkaerőpiaci innovatív megoldásokról. Köszönöm szépen, McIntyre asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Cornelissen asszonynak a jelentését. Csak egy pár bekezdése kapcsolatban szeretnék eh, néhány gondolatot megfogalmazni. A négyes bekezdésben támogatom azt, hogy az adózás esetében a közvetlenből a közvetett irányába haladjunk. Az embereket nem az alapján adózhatják, hogy mennyit fizetnek, hanem választhatnak, hogy hogyan ö, adják ki ezt a pénzt. Ezt üdvözlöm. Kiváltképpen az alacsonyabb fizetésűeket vegyék ki az adózás hatája alól. Ezt én nagyon szeretném, ha meg lehetne valósítani a legalacsonyabb fizetésű, jövedelmezésű embereket mentesíteni kellene az adózás alól adómentességet kellene garantálni nekik. A hetes bekezdés a kapcsolatban szeretném elmondani. Szerintem, ami a részmunkaidőt illeti, illetve az egyéni foglalkoztatásokat. Részmunkaidő az, amit sokan akarnak, tehát nehogy legyünk ennyire elutasítva. Kiváltképpen a nők esetében nagyon fontos. Munkáltatóként én azt azokat az embereket is felveszem, akik szeretnének részmunkaidőben dolgozni. Nekem nem tetszik az, hogy a részmunkaidősok azok az úgynevezett nem stabil, vagy, vagy könnyen elbocsátható munkavállalók kategóriájába tartoznak, aki egyéni vállalkozóként kíván dolgozni. Hát azt is támogassuk. Amikor a foglalkoztatást akarjuk elősegíteni, ami az egyéni foglalkoztatottak illeti, ugye a KKV-k ott kezdődnek, ugye az egyéni vállalkozók, egy mikrovállalkozás úgy kezdődik, hogy valaki egyedül egyéni vállalkozóként kezd el dolgozni. Nekem nem tetszik az, amikor ezeket a tevékenységeket nem fogadjuk el, vagy elutasítjuk. A másik dolog, ugye a fő célunk az, hogy munkahelyeket teremtsünk egész Európában. És tovább is azt gondolom, hogy nem figyelünk eléggé arra, hogy megértessük azt, hogy a kormányok és parlamentek nem teremtenek munkahelyeket, ők a feltételeket teremthetik meg, de a vállalkozásoknak kell munkahelyeket teremteniük. Tehát, hogy megnéztük a KKV-kat, csökkentjük a bürokráciát, támogatjuk a foglalkoztatást, ez a helyes út. Ezzel lehet a foglalkoztatást növelni egész Európában. Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólást a kollégák részéről. Kérem szépen, hogy a bizottság részéről van-e itt valaki, kíván esetleg hozzászólni. Yeah? Okay. Thank you very much. It was... Nagyon szépen köszönöm. Érdekes volt ezt a vitát meghallgatni, és ha jól értem, sok módosító lesz, örömmel várjuk majd ezt a jelentést. Ha megengedik, egy megjegyzést tennék, örülünk annak, hogy látják ezt az eltolódást, ezt a, a figyelmünket értetettem, ugye korábban az egyenlőtlenségek helyreállítása nem csak a pénzügyekre vonatkozik, hanem a növekedésre. Ugye az éves növekedési felmérésünkre vonatkozóan is elmondta, és az véleményét az Ekon bizottságéval közösen meg fogjuk vizsgálni, és meg fogjuk fontolni. Köszönöm szépen, akkor megadom a szót Cornelissen asszonynak. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a sok támogatást, amit hallhattam. Szerintem egy nagyon erős, jó jelentés lesz, és remélem, hogy sok gondolat belekerül majd a plenárisra felterjesztendő dokumentumba. Szörköz úrral nem tudtam egyetérteni. A világ változóban van, de még sincsen elég változás ezen a helyzeten, pedig, ez, pedig arra van szükség, hogy ezt minél hamarabb megtegyük, hiszen nagyon sok országban mélyül a válság. Néhány kérdés felmerült. Voltak kollégák, akik a nemzeti foglalkoztatási tervekkel kapcsolatban tettek megjegyzéseket. Itt ugye a tagállamok maguk gondolták ki ezt a tervet, de aztán utána nem valósították meg. Az Európai Bizottság beletette ezt az Employment Package-be, de ez nagyon jó lenne különben, hogyha ez megvalósulna. Jó lenne, hogyha koordinációt tudnánk végezni a munkahelyteremtés területén is. Jó néhányan szóltak hozzá a hetes ponthoz. Itt szerintem volt egy kis félreértés. Főként McIntyre asszonynal kapcsolatban tudom ezt elmondani, mert egyáltalán nem szeretnénk a, az egyéni vállalkozókat, vagy a részmunkaidősök között különbséget tenni. Én nagyon is támogatom ezt a foglalkoztatási formát. Inkább arra van szükség, hogy ezeket a munkahelyeket is védjük, és bizony vannak olyan országok, Orosz, Európában, amelyekben a részmunkaidős foglalkoztatás alatt állók nem élveznek megfelelő szociális védelmet. Sőt, vannak olyan országok is, ahol egyéni vállalkozóként, például Dánia is, ez alól kivétel, de Dániában még az egyéni vállalkozók kaphatnak munkanélküli segélyt is, hogyha nincsen elég megbízásuk, de ez sajnos nem minden országban van így. És például Hollandiában azt láthatjuk, hogy az egyéni vállalkozók között nagyon nagy a szegénység. Tehát ezzel kapcsolatban azt szerettem volna, hogyha támogatjuk ezeket a foglalkoztatási formákat, de ugyanakkor védjük őket szociálisan is. Azután nagyon sokat beszéltünk a bérek helyzetéről. Nos hát, mit is akarunk itt elmondani? Jelenleg a béreket egyfajta gazdasági változóként kezelik, pedig ez nem helyes, hiszen az emberek ebből élnek. Ez az a pénz, amelyet az emberek amelyből az emberek élnek, amelyből vásárolnak élelmiszert maguknak, és amelyből a lakhatásukat intézik. Az iskoláztatási helyzettel kapcsolatos döntések is ennek részét képezik, és jelenleg ugye elég erős nyomás van a bérhelyzeten, hogy csökkentsük azt, azonban, hogyha nem akarjuk, hogy makroökonómiai egyensúlytalanság lépjen fel, akkor bizony épp, hogy emelni kellene a béreket, és nem pedig lenyomni. Az embereknek lakhatásra, pénzre van szüksége, és élelmiszert kell vásároljanak. Tehát ezért fontos ezt a területet védenünk. Papadopoulou képviselővel kapcsolatban nem egészen értettem a 2020-as stratégiára vonatkozó megjegyzést, szerintem bizony lehet, hogy 2020-ra meg tudjuk valósítani a 75%-os foglalkoztatottságot, de ehhez erőfeszítésekre van szükség, és oda kell figyelni arra, hogy az embereknek munkahelyeket teremtsünk, segítsünk nekik a munkavállalásban. Amennyiben viszont az ambícióinkat csökkentjük, Szóval ezt nem egészen értettem, talán még erről beszélhetünk. És végezetül, sőt, azt hiszem, hogy ennyi. Ennyi volt, választattam talán a feltett kérdésekre, és természetesen várom a módosításokat, és remélem, hogy gyümölcsöző megoldásokra juthatunk, kompromisszumokat köthetünk. Nagyon rövid sajnos az idő, és az összes módosítást angolul kell majd benyújtani, mert nincsen idő a fordításra, de én biztos vagyok benne, hogy nagyon jó jelentés fog kikerülni a kezünk alól. Thank you. Uh... Köszönöm. Szerettem volna felhívni a figyelmüket arra, hogy csak angolul lehet benyújtani a módosításokat, méghozzá szeptember 11-ig 12 óra, tehát dél a benyújtási határidő, Szeptember 17-én fogjuk megvitatni ezeket, és 18-án szavazunk. Most következhet a hetes napi rendi pontunk, jogok és polgársági program létrehozása 2014-2020 közötti időszakra. Jill Lambert a jelentéstevünk. A mai napon a benyújtott módosításokról fogunk vitázni, és az 50-es eljárás fogjuk követni, tehát nem minden a mi kompetenciákba tartozik. Jean Lambert fog akkor erről most beszélni, és majd ő el is magyarázza, hogy pontosan hogy is áll a helyzet. Tiéd a pálya. Köszönöm szépen! Nem igazán fogok most itt a kompetenciákról beszélni, de tudjuk, hogy van egy helyzet ezzel kapcsolatban, amit be kell tartanunk. Nos, következő pénzügyi terv időszakáról beszélünk, megnézzük, hogy az alapokat hogyan lehetne elosztani, itt lesz a DAFNE program, aztán a diszkrimináció ellenes program, a polgársági program, az alapjogi program, és aztán lesznek persze új jelenségek is, mint például a gyermekvédelem területe, amely új jogosítványunk, és aztán bizonyos fogyasztóvédelmi kérdések is hozzánk tartoznak, amelyek egyelőre még nem tartoznak a kompetenciánkba, de amennyiben az 50-es cikk életbe lép, akkor a Libén belül Gönc Kinga jelentése megérkezik hozzá, akkor együtt kell majd működnünk a Nőjogi Szakbizottsággal. Ezért lenne fontos az, hogy a korábbi DAFNE program kérdéseit beleillesszük az új programokba. Vannak módosítások, de itt igazából nem tartalmi kérdésekre szeretnék most kitérni, hiszen nem hiszem, hogy itt túl nagy nézeteltérések lennének. Inkább a másik szakbizottságokkal kellene egyeztetnünk az álláspontjainkat. az árnyékjelentéstevőkkel is meg kell egyezzünk, és meglátjuk, hogy hogyan tudjuk mindezt összehozni. Ami a módosításokat illeti, szerintem nagyon pozitív hangvételűek voltak, egyesek nagyon jók, és még a saját módosításaimat is erősíti, tehát ezeket természetesen elfogadom. Vannak más olyan módosítások, amelyek szintén szerintem jó irányba mozdítják a jelentést, tehát hozzátesznek a véleményhez, Nem beszéltem még a 4.1 ban 4.1 a van a fogyasztóvédelmi kérdésekről, de ezt az illetékes szakbizottsággal kell megvitatni, hiszen itt az a cél, hogy a fogyasztóvédelmi kérdést egy másik pénzügyi eszközbe illesszük bele, mert szerintem ebbe a mostani ez közben nem illik teljesen bele, hiszen itt polgársági jogokról beszélünk, és az egyenlőséget szeretnénk erősíteni. Vannak olyan módosítások, a 23-as és a 46-os, amelyek szintén arra mutatnak, hogy a fogyasztóvédelmi kérdést vegyük ki. Az én 15-ös módosítom szintén ugyanezt célozza, talán egy kicsit enyhébb megfogalmazással. Tehát ezzel kapcsolatban kellene világosan látni. Én elfogadnám azokat a módosításokat, amelyek azt irányozzák elő, hogy a finanszírozásból kivegyük a fogyasztóvédelem kérdését teljes mértékben. Azután itt van a fogyatékkal élők témája hiszen ez is egy fontos téma. Itt most nem a nemzetközi eszközökről beszélek. Szerintem az is jó, hogyha kihangsúlyozzuk ennek a témának a fontosságát a parlament perspektívájából, és aztán talán majd meglátjuk, hogy a tanácson belül hogyan folynak a tárgyalások. A hármas perambulum bekezdésben Harkin asszony és Krivetti úrak kitértek arra, hogy ezeket a kérdéseket foglaljuk bele, de ezzel problémáim vannak az egyensúly miatt. Mert ugye itt egy teljes összparlamenti perspektíva kidolgozására van szükség. Fontos lenne, hogy azt lássuk, hogyha ezt erőltetjük, akkor nem lesz helyes a források megosztása. Aztán jó magam is kompromisszumokat fogok kidolgozni, ez az én felelősségem. Az ötös perambium bekezdésben például jó magam is egy 25-ös módosítással éltem, de a 26-os is ide tartozik, Harkin asszonytól és Manner úrtól. itt ennek a preambulum bekezdésnek a megszövegezésével kapcsolatban léptek fel ötletek, de szerintem kompromisszumra fogunk tudni jutni. A 41A azt mutatja, hogy tulajdonképpen ez az eszköz kinek a jogait is fedi le. Hogy vajon itt valóban állampolgársági jogokról van ez szó, vagy polgársági jogokról, vagy pedig Európai Uniós jogalkotásból fakadó jogokról, amelyek kiterjednek a nem állampolgárokra is. Ezzel kapcsolatban a 12-es módosítás, valamint a 34-es módosítás adnak egy kicsit több belelátást. Itt megint csak más megszövegezésre van szükség, talán itt is képesek leszünk egy kompromisszumra 34-es, 35-ös között a 4.1.b a diszkrimináció ellenességgel foglalkozik, itt ugye az egyelő elbánás elve jelenik meg, itt a 13-as módosítást, valamint a 36-tól 39-es módosításokig terjesztettem be, jó magam és más kollégák, Anner úr és mások. Ugye itt a nemek közötti egyenlőség, a nemek identitása kérdése is felmerül, de itt megint csak a, az emberi méltóság kérdése is felmerül, tehát ez megint egy olyan terület, amely a 4.1.b-n belül jelenik meg. Itt kompromisszumra lesz szükség. Azután nézzük meg azt is, hogy kinek a felelőssége pontosan melyik terület. Nos, hát ezt nagyon fontos jól felosztani. Itt a 40-es és 41-es módosítások szólnak erről, tehát ez megint csak a 4.1.b, és ez a DAFNE programhoz kapcsolódik. házastársi erőszak témája is felmerül, de ez megint csak a Női Jogi Bizottsághoz tartozó kérdés. Itt tehát nem tartalmi kérdésekben vitázom én, hanem inkább azt szeretném pontosan látni, hogy ki melyik kompetencia területe. Köszönöm szépen, Harkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden összefoglalnám a véleményemet. Lambert asszonynak még egyszer szeretnék köszönetet mondani, kiváló munkát végzett, és egyetértek vele, azt hiszem, hogy a frakcióban, több frakció ugyanazt a véleményt képviseli, ezért jó kompromisszumra fogunk jutni. Mindenképpen jó lenne a hogyha hozzáadott értéket képviselne a munkánk, és ezzel tudnánk a jogi bizottsághoz fordulni majd később. Mind a két területen a szakbizottságoknak kötelezettségük biztosítani azt, hogy mindenki, aki az Európai Unióban él és dolgozik, a jogait, az ők jogaikat védjék. Úgyhogy ezért örülök az együttműködésnek minden frakcióból és a másik szakbizottságból is. Harkin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, röviden. Teljes mértékben támogatom, amit az előttem szóló mondott, kiváló munkát végzett Jean. Nem igazán sokat tudunk ehhez hozzászólni. Néhány módosítást benyújtottam az, együtt, az egyenlőségről, a fogyatékkal élőkről, az mm, Európai Uniós polgárságból származó jogokról, e, illetve a nemzetközi egyezményekről, amelyeket aláírt az Európai Unió. Jean említette a kompetenciák kérdését, a, ház, a um, családon belüli erőszak, az nemek közötti egyenlőség kérdését. Biztos vagyok benne, hogy sikerül majd valamilyen megoldásra jutni, kompromisszumra jutni, amelyet mindenki képviselni tud. Nincs igazán más hozzáfűzni valam. Köszönöm az együttműködést, Csinna. Handel úr. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért. Én is nyújtottam be módosító javaslatokat, és a sok módosító javaslatnak van egy nagy közös haza, halmaza, ezért a módosító javaslatokról szóló egyeztetések hamar nyilván lezárodnak. A fogyasztói jogokkal kapcsolatos változtatásokkal egyetértek teljes mértékben. Itt utalni kellene ebben az irányelvben a fogyasztói jogokra, de nem ebben kell teljes mértékben a fogyasztói jogokat szabályozni. Vannak más jogszabályok, amelyeknek célja a fogyasztói jogok szabályozása, ezek sokkal inkább alkalmasak e, erre. Benyújtottam számos módosító javaslatot, amelyek a javasolt irányelv minőségét javítaná a gender kérdés, az e, nemek közötti egyenlőség kérdése, a szociális partnerek részvételének kérdése. Nyilván, és nyilván tudják az is, hogy az én frakcióm e, különösen nagy hangsúlyt felel, e, helyez erre a kérdésre, a szociális partnerek részvételére, úgyhogy ezért utaltam erre külön módosító javaslatban. Összességében azt hiszem nagyon gyors megoldás, nagyon gyorsan le tudjuk majd zárni ezt a témát. Köszönöm a jelentéstevő munkáját. A LIBE bizottsági jelentéstevőnek adom meg a szót, Konsztia asszony, köszönöm szépen. Göncking asszony, köszönöm szépen. Bizonyos paragrafusokban, bekezdésekben közös felelőssége van a két szakbizottságnak. Mi is dolgozunk ezen a témán. Nagyon sok módosítás megfelel a Libe szakbizottsági gondolatmenetnek. Az egyik alapvető probléma ezzel az új típusú, ezekkel az új típusú programokkal, ezek különböző régi programoknak a utódai. Nos, az új keretben az egyik probléma az az, hogy mennyiben tudjuk mi meghatározni a célkitűzéseket a kezdetben, a éves keretprogramban, tehát eléggé speciális, speciálisan, tehát konkrétan kell meghatározni ezeket a programokat, de közben meg nem túl konkrétan ahhoz, hogy ne férjünk bele később a hét év során az általunk meghatározott definíciókba. A dilemma, amelyet Jean Lambert felvetetés, amelyről mi beszéltünk a Libe Bizottságban is, ez pedig a jogok és a polgárság. Miről van szó? Mi van azokkal, akik nem európai állampolgárok menekültek, menedékesek például, de itt vannak az Európai Unióban. Azt hiszem, az ő védelmüket is biztosítani kell e, az európai jogszabályok alapján. Az, e, a gender kérdés is felmerült a Libe szakbizottságban. Én is nyújtottam be módosító javaslatokat ebbe a szakbizottságba is, és a Libe bizottságba is. Összességében szerintem nagyon jó esélyünk van arra, hogy e, jó véleményt készítsünk támogatjuk a szavazást a LIBE szakbizottságban is, de van itt egy alapvető probléma, ez más költségvetési sorokra is vonatkozik. Az általános költségvetési sorról van itt, szóval nagyon nehéz látni, hogy mennyi pénzünk van, de úgy tűnik, hogy az általános költségvetési sorban kevesebb pénz áll rendelkezésünkre, mint korábban. Az új koncepció szeretne ezekre a problémákra is kitérni. Ezt felvetettük a költségvetés tárgyalása során, az MFF során. Tehát próbálunk pénzhez jutni, több pénzhez jutni. Többször beszéltünk már a a polgárság és az ebből adódó jogok kérdéséről, és a polgárok Európája szeretnénk lenni, hát ezért koncentrálni kellene erre a kérdésre is. Ez itt az egyik probléma. Tudom, hogy itt a számokkal néha problémák vannak, de erről akartam tájékoztatni a kollégákat. Nem nagyon tudjuk a hat, az irányelv hatáját kiterjeszteni. Összességében kiegyensúlyozottságra kell törekedni, nehogy az legyen, hogy a végén kevesebb pénz áll rendelkezésre több célra. Köszönöm szépen mindenkinek. Várom a további vitát, és várom, hogy hogyan haladunk a kompromisszumokkal. Merci beaucoup, euh, madame. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lambert asszony, hozzá kíván szólni? A kompromisszumokkal kapcsolatban elmondaná álláspontját? Hallgassuk meg a bizottságot. Ki fog a bizottság részéről beszélni? Öni a szó, asszonyom. Én is jó napot kívánok mindenkinek. Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon tetszik nekünk a jelentés, nagyra értékeljük, és a módosításokkal kapcsolatban is azt tudjuk elmondani, hogy igazából mindegyik ugyanabba az irányba mutat, amelybe a bizottsági javaslat. Néhány gondolattal kapcsolatban kommentálnék. Az egyik ilyen, a 4.1.a-ra vonatkozik. Ennek a célja az az, hogy nézzük meg, hogy kire is vonatkozik ez. Tehát, hogy itt most az Európai Uniós állampolgárságra, és ezt szeretnénk ugye előmozdítani. A hármas cikkben viszont azt mondjuk, hogy kik is az érintett személyek, bárki. Tehát itt arról van szó, hogy itt Európai Uniós állampolgárokra nem akarjuk korlátozni. Aztán van a 4.1.e, itt megint csak azt látjuk, hogy nagyon erős kötelek vannak a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. Itt nem óriási összegeket akarunk elkölteni, de mégis szükség van erre, mert azt szeretnénk, hogyha szinergiákat tudnánk kialakítani, és ezzel tudnánk támogatni a saját politikáinkat. Ugyanis azt látjuk, hogy itt vannak problémák. Akkor, hogyha egy másik, problém, másik programba tesszük át teljes mértékben ezt a kérdéskört. Tehát ezért lenne jó az, hogyha kis összegek benne maradnának bizonyos meghatározott politikákra. Ami pedig egy általános gondolat, szeretnénk nyomonkövetési programokat, mint például a Progress, de csak bizonyos értelemben. Például a diszkrimináció ellenesség és a nemek közötti egyenlőség kérdésével kapcsolatban. Ez fontos, valósítsuk ezt meg, és szeretnénk, hogyha szinergiákat tudnánk kialakítani a foglalkoztatási és munkahelyi körülményekkel kapcsolatos politikák között, de ugyanakkor a progress follow-upját is szeretnénk megvalósítani. Az innovációt is ide gondolom, ide tartozónak gondolom. Tehát ezért lenne fontos a megfogalmazás, hogy mit is szeretnénk kimondani, tehát a szinergiákat hangsúlyoznám, ez lenne a legfontosabb. Merci, Madame Lambert. Köszönöm, Lambert asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm mindazoknak a kollégáknak, akik hozzászóltak, és szerintem meg fogjuk találni a megfelelő megszövegezés, megfogalmazást a kompromisszumok területén. Ugyanakkor azt is gondolom, és hogy a bizottság részéről is most hallhattuk, fontos az, hogy valamiféle keretet, keretbe foglaljuk a vitánkat. A szinergiák szempontjából fontos ez a különböző programok között. Tehát nagyon sok kérdés pont a menedzsmentre vonatkozik. Az egyik aggodalom a gazdaság és szociális szakbizottságtól érkezik, tehát itt vannak olyan összeköttetések és eszmecserék, amelyek a bizottságon belüli különböző főigazgatóságok közötti szinergiák megvalósítására vonatkoznak. Tehát ez érdekes lenne, fontos lenne megnézni, hogy hogyan is tudjuk ezeket a szinergiákat kialakítani. Ugyanis jó néhány program ilyen szinergiák alapján kell, hogy működjön. Tehát ez fontos lenne ezt le kellene írni. Ahogyan Gönc asszony is elmondta, például abból a szempontból is fontos ez, hogy nagyon valószínű, hogy sokkal kevesebb lesz a finanszírozása az egész területnek. Éppen ezért, amikor ugye erre struktúrációról beszélnek, az általában nem több pénzt jelent, inkább kevesebbet. Tehát ezzel kell számolnunk úgyhogy szerintem jó lenne, hogyha pozitívan állnánk hozzá. Reméljük, hogy a parlament részéről erős véleményt tudunk megfogalmazni, hogy a tanácsal való tárgyalások szempontjából is jól tudjuk képviselni az érdekeinket, mert ezt mindenki érti ebben a szakbizottságban is, hogy miért fontos mindez. Elnök, köszönöm szépen. Nos, hát akkor úgy gondolom, hogy október 8-án megvitathatjuk a módosításokat, és másnap pedig ö, megszavazhatjuk, és így ö, a Libében Gönc asszony lesz idő arra, hogy ö, megvitassák az oda tartozó kérdéseket. Következő napi rendi pontunk a nyolcas pont. Ezzel kapcsolatban meg is adom a szót Ramona Nikol Manescu-nak, AMKI a vízügyi, energiaügyi vagy energiaipari közlekedési és postai szolgáltatások ágazatában működő ajánlatkérők beszerzéseivel kapcsolatos jelentésről fog ö, bemutatót tartani. 133 módosítás érkezett. Öni a szó, jelentéstevő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretném megköszönni a kollégáknak, akik módosítókat terjesztettek elő ezzel a véleménytervezettel kapcsolatban, amely a bizottság javaslatára reagál. Ahogy említette, 133 módosítónk van, és azt gondolom, ha megnézzük a módosítók tartalmát, azt hiszem, hogy a bizottságunknak lehetősége van arra, hogy a foglalkoztatás ügyi szempontból javítani tudja majd a minőséget, egyenlő esélyek, átláthatóság, diszkriminációmentesség. A 133 módosító között vannak olyan módosítók, amelyek átfedésben vannak másokkal, és a kollégáknak azt fogom javasolni, hogy ezekből készítsünk kompromisszumos indítványokat. A preambulum bekezdések és a bekezdések, a négyes mm, preambulum bekezdés, amely a közbeszerzés általános szabályairól szól, az ötös pedig az irányelvhez kapcsolódó szociális megfontolásokat, a 31-es cikk a védett munkahelyekre vonatkozó és szociális vállalkozásra vonatkozó szerződéseket illeti. Több módosító van a 31-es bekezdéssel kapcsolatban. És itt példákat említettünk a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatban. Az 55-ös cikkelyhez számos azonos módosítók kapcsolódik, ugyanez mondható el a 70-es cikkről. Ahogy már az elején említettem, nagyon sok módosító van, amely nagyon jó és sokan hozzájárulnak a bizottsági javaslat minőségének javításához, de vannak olyan módosítók is, amelyekről többet kell majd még szólnunk, azokkal majd lekerülnem, akik ezeket előterjesztették, valamint az árnyékelőadókkal, mert vannak olyan módosítók, amelyek bizonyos szempontból azt javasolják, hogy kötelező érvényű szociális kritériumokat vezessünk be. Vannak olyan módosítók, amelyek a piac megnyitása ellen szólnak. Ezekkel a módosítókkal kapcsolatban meg kell néznünk, hogy egyet tudunk érteni, vagy nem. Vannak olyan módosítók is, amelyek az alacsony költségkritérium törlésére irányulnak, és vannak olyan módosítók, amelyek törölni kívánják azt a hivatkozást, amely a jutalmazás kritériumra vonatkozik. Lepontosabban a, a, a hmm, a szerződés, a megbízás odaítélésével kapcsolatban. Hát az árnyék előadók ülésén erről bővebben kell beszélnünk. Ami a 71-es módosított életi, ugye a voucher rendszerrel kapcsolatos ez. Megértem az okát annak, hogy ezt a módosítót beterjesztették, de meg kell néznünk, hogy itt van-e a helye ennek a módosítónak ebben a jelentésben. Több módosító, 40, 40 módosító van, amely amely horizontális természetű, ezek nem nagyon kapcsolódnak a foglalkoztatáshoz, inkább a belső piachoz. Meg kell néznünk, hogy ezek a módosítók kompatibilisek, kompatibilisek-e a foglalkoztatás ügyi bizottság profiljával. Már vannak persze az imco ban is beterjesztett módosítók, hiszen az IMCO az illetékes bizottság. Általánosságban ezek a módosítók és a kollégák hozzájárulása nagyon is értékes. Köszönöm szépen mindenkinek, és remélem, hogy a végén nagyon jó eredményt érünk el. Köszönöm szépen. François Castex. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, előre vetíteném azt, hogy hangsúlyozni szeretném azt, hogy mennyire fontos ez a specifikus irányelv a közlekedési ágazatok, vízügyi energiapai közlekedés és postai szolgáltatási ágazatok számára. Miért? Azért, mert ezen általános érdekű szolgáltatások amelyeket a közhatóságok nyújtanak, ezeknek a mm, finanszírozása olyan, amelyért az állam felel, ezért tehát nem lehet ezeket olyan vállalatoknak tekinteni, mint más normális piaci vállalkozásokat, vállalatokat. Ezért teljesen normális, hogy, meg, hogy ugyanazoknak a, a jogszabályoknak feleljenek meg, mint a közvállalatok vagy közhivatali mm, egységek, amely vonatkozik az ő piaci szerepvállalásukra legyen szó a munkavállalókra, legyen szó egyéb más feltételekre, amelyek vonatkoznak ezekre a vállalatokra. Osztom tehát a jelentéstevő álláspontját, érdemben, amely elutasítja ennek az irányelvnek az alkalmazását ezekre az ágazatokra, a vízügyi, energiapari, közlekedési, postai ágazatokra. Azonban azt gondolom, hogy mindemellett, hogy ez alapvető jelentőségű, és mindemellett, hogyha megszavazzuk eh, ennek az alkalmazását ezen bizonyos ágazatok számára, még akkor is hangsúlyoznunk kell eh, azt, azért azt az okot, ami miatt létezik egy ilyen speciális irányelv. Tehát emlékeztetni kell ebben az irányelvben arra, hogy ezek az ágazatok általános érdekű szolgáltatásokat nyújtanak, és különleges kötelezettségeket, kötelezettségeknek kell megfelelniük, kell teljesíteniük a köz mm, mm, szférában, és olyan kötelezettségeik vannak, amelyek korlátozzák az ő piacon való részvételüket, mert bizonyos kötelezettségeknek mindenképpen meg kell felelniük tehát nem léphetnek fel szabadon a piacon. Az összes módosító javaslat, amely a 26-os jegyzőkönyvre utal, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés kiegészítő jegyzőkönyvje. Ez a kiegészítő jegyzőkönyv tehát utal az általános gazdaság érvényű szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások működésére, és és ez a jegyzőkönyv ezen ágazatokra vonatkozó vállalatok ágazatokba tartozó vállalatok működésének a megszervezésére nagy kompetenciát ad a közhivataloknak. A szerződés 14. cikke e, is utal erre a kérdésre, ez ebben e, erre utalnunk kell a e, jelentésben is, tehát itt található meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat nyújtó vállalatokra való hivatkozás, amely tulajdonképpen indokolja ennek az irányelvnek a létét. Köszönöm szépen, Thomas Mann. Nem? Mégsem? Nincsen más hozzászólás. Thomas Handel. Thomas Handel. Handel. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék még utalni néhány olyan pontra, amelyeket a jelentéstevő már említett. Említette a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat, illetve legalacsonyabb ár dilemmáját. Ezzel kapcsolatban a következőt szeretném azt mondani, hogy a legalacsonyabb ár kérdése már váltott ki vitákat más összefüggésben. Hogyha egy irányelvben megint csak a legalacsonyabb ár kérdését vetjük fel, akkor felmerülhet az a veszély, hogy a verseny nehezülő nyomás a foglalkoztatás ellen fog hatni. Nem lehet szociális dömpinget ki, ö, ösztönözni, ráadásul olyan ágazatban, amely közérdeket szolgál, az ő malmukra hajtanánk a vizet ezzel csak. Nos, tehát a vállalatoknak előírni azt, hogy a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatot választák, jobb lenne, mert ez nagyobb mozgásteret ad nekik, de közben arra is kötelezi őket, hogy tartsák be a nemzeti és nemzetközi munkajogi előírásokat. Nos, ez az irány elv nem szabad, hogy az Európai Uniós 90, 94-ből származó konvenció ellen hason, mert abban szerepel az ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kell fizetni elv is. Hogyha megadjuk a lehetőséget a cégeknek arra, hogy, vagy arra kötelezzük őket, hogy a legalacsonyabb áron nyújtott szolgáltatásokat választák, akkor ezzel megnyitjuk az utat a bérdömping előtt. Másik az 59-es és a 112-es módosító javaslatban szerepelnek még még bérdömpingre utaló lehetőségek vagy javaslatok, ezt nem szabadna megengedni. A harmadik pont, azt gondolom, és ez a következő napi rendi pontban is szerepelni fog, és lényeges téma az, hogy mi a helyzet a reprezentatív kollektív szerződésekkel. Nos, itt is a közbeszerzési kiírások ban figyelembe kellene venni a reprezentatív reprezentatív kollektív szerződéseket, ezért a 111-es módosítójavaslatot ezért nyújtottam be. A kollektív szerződésekben meghatározott sztenderdeket nyilván be kell tartani, és ezt minden munkavállalótól, munkaadótól el lehet, követelni lehet. És ezért felelősséggel tartozik a munkaadó. Hogyha ezt a felelősséget nem határozzuk meg, akkor felmer, felmerülhet a veszélye annak, hogy az erre vonatkozó jogszabályokat nem tartják majd be, tehát a lényeg az, hogy a, munka, a munkaadó és a, munka, a megbizottak, az ő általa megbizottak alvállalkozók is kell, hogy vállalják a felelősséget azért, hogy az ő alkalmazásukban lévő munkavállalók számára a kollektív szerződésben meghatározott jogokat biztosítják. Birgit Szipel. Birgit Szipel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Közvetlenül nem foglalkozom ezzel a témával, de egy ponttal kapcsolatban szeretnék szólni. A jelentéstevő asszony vetette fel ezt a kérdést. Ami a kötelező érvényű szociális kritériumokat illeti, azt mondta, hogy ez problémás. Ez a nyilatkozat zavar engem inkább, mert amennyire én tudom, a módosító indítványok ezen a területen arra vonatkoznak, hogy a meglévő kötelezettségeket, törvényi szabályokat kell betartatni miért probléma ezt megemlíteni, és azt mondani, hogy természetesen abból indulunk ki, hogy minden kötelezettséget betartunk. Én ezt nem értem, hogy ez miért lenne probléma. A foglalkoztatási szakbizottságban többször vitattunk meg olyan kéréseket, ahol éppen az alvállalkozók esetében ezeket a szabályokat nem tartották be. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy az a tény, hogy megemlítjük ezt, a közbeszerzés területén mindenkinek kötelessége betartani a szabályokat. Szerintem ez elengedhetetlen. Problémásnak tűnik az számomra, hogy ami a kizárási kritériumokat illeti, aki nem tartja be a jelenlegi kötelezettségeket, kizárható. Érthetetlen számomra ez a megfogalmazás, aki nem tartja be a szabályokat, nem lehet, ki kell zárni a közbeszerzési eljárásról. Persze arról is meg lehetne vitázni, aki nem tartja be a szabályokat, kilezárható. Ez azt jelenti, hogy tessék szépen, kérem, kérem szépen megszegni a szabályokat. Nem kell betartanom a szabályt, megkapom a megbízást, hát azt hiszem, hogy nekünk foglalkoztatási szakbizottságként azt kell mondanunk, ami kötelező, ami kötelezettség az EU törvények, a nemzeti jogszabályok által, kollektív szerződések által, ezt nem csak a fő vállalkozó, vagy fő megbízottnak, hanem az alvállalkozóknak is be kell tartaniuk. Még egy szó, az előttem szóló már említette, én azt gondolom, hogy az alvállalkozók esetében kell egyfajta zárat, egyfajta riglit be eléjük tolnunk. Nagyon sok alvállalkozóval lehet lenni, lehet rendelkezni, de a függőleges, a vertikális eljárásnál minden alvállalkozó ott van a sorban, mindenki akar nyereségre szelteni. Most aki a rang létra, vagy a hierja legalján van, hát ő meg nem kap semmit. Most itt, tehát aki úgymond pehjes vagy rossz kártyát húzott a sorszámhúzásnál, hát az jár rosszul. Köszönöm szépen. Van-e esetleg más hozzászólás? Úgy látom, nincs. Ebben az esetben újra megadom a szót Maneszko asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a kollégák hozzászólásait. Azt kell mondjam, hogy egyetértek azzal, hogy tiszteletben kell tartanunk a 26-os jegyzőkönyvet, az európai jogszabályokat, az európai foglalkoztatási jogszabályokat, azokat a az normákat, szabványokat, amelyeket elfogadtunk ebben az esetben is, a közbeszerzés esetén is, amint már elhangzott, kiváltképpen a közérdekű szolgáltatások terén tehát a közétekű szolgáltatások, szolgáltatások területén azt hiszem, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, a munkavállalókat kell megvédenünk. Egyetértek ezzel, de el kell mondanom, hogy szerintem nem jó, ha egy nyitott piacon a versenyképesség a szabad verseny szemszögéből nem jó ilyen szociális körülményeket előírni. Persze be kell tartani az európai szabványokat, be is tartottuk őket, javíthatunk ezen a helyzeten, lehet még, van még mit javítani, nyilván van erre szükség, de kötelezővé tenni, kötelező érvényűvé tenni ezeket a szociális kritériumokat, Tehát ez lehet, hogy oda vezet, hogy nem nyílt, hanem zárt pályáztatás történik majd a piacon. Egyetértek, hogy ezt meg kell vitatnunk, és abban biztos vagyok, hogy az árnyék előadók találkozóján, ülésén jó megoldásra lelünk majd, amely mindenki számára elfogadható ebből a szempontból is. Remélem, hogy jövő héten Strasbourgban egy ilyen ülést össze tudunk majd, meg tudunk szervezni, és akkor megvitathatjuk, részletesebben megvitathatjuk azokat az aspektusokat, amelyeket itt megemlítettünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ön előtt kellett volna hozzászólnom, elnézést kérek. Kicsit aggódom, mert a vita során nem hallottam azt, hogy eh, az Európai Unión kívüli kockázatokat megemlítették volna. Azt mondták nekem, hogy vannak olyan módosítók, amelyek segítségével ezt az aggályt le lehet fedni. Az INTA bizottság, tudom, hogy véleményt készít majd a saját részéről, de azt hiszem, hogy azt jó lenne tudni, hogy mi a helyzet a közbeszerzésen harmadik országokkal hogy ki nyitja meg ki felé a közbeszerzési piacot. Egy harmadik országbeli vállalkozás az Európai Unióhoz való viszonyát hogy kell eh, kezelni, ami a pályázati kírásokat illeti, hogyan alakítsuk ezeket, úgyhogy figyelembe vegyük a szociális elemeket. Azt hiszem a szociális elem nagyon fontos, és fontos, hogy ez az üzenet a mi szakbizottságunkból valóban a nagy világ elé kerüljön. Én eh, azt szeretném kérni, hogy nézzük meg azokat a módosítókat, amelyek ezt a gondolatot megfogalmazzák. És eh, ha esetleg egy szóbeli módosítóval lehetne kiegészíteni ezt az aspektust, mármint a szociális kritériumokét, szerintem ez igen lényeges lenne. Elnézést kérek az előadóasszonytól, hogy nem előtte szóltam hozzá, de azért fontos volt, hogy elmondjam ezt. Ön azt mondta, hogy jövő héten kívánja kidolgozni a kompromisszumokat Strasbourgban. Ez lehetővé teszi azt, hogy szeptember 17-i ülésünkön megvizsgáljuk ezeket, és meg is szavazzuk a következő napon 18-án. Ezt a napi rendi pontot ezzel lezártuk, most pedig Marian Halkinnak adom meg a szót, hogy nézzük meg a jelentéséhez kapcsolódó módosítókat, amelyek az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz kapcsolódnak. 291 módosító van, 53-at a jelentéstevő asszony készített, és mint tudjuk, van egy kis probléma, mármint ami a dátumokat illeti az Agri a kapcsolatban, együttöntés érés kapcsán, ugye ő társult szakbizottság, az agribizottság egy cikkel kapcsolatban, méghozzá a 4 per 3-as cikkel kapcsolatban. Önni a szó, jelentéstevő asszony. Well, first of all, I want... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy mindenki támogatja az EGAA-t, e kivéve az ECR-t, amely az Európai Bizottság javaslatát el akarja utasítani. Minden vélemény, amit kaptunk, megtör, megkaptunk minden véleményt, kivéve az Agri véleményét, a többi szakbizottságét megkaptuk. Mindennyian nagyon támogató javaslatot nyújtottak be, legyen szó Inta Budget egyéb szakbizottságoktól. A, a tanácsban van egy blokkoló kisebbség. Tavaly, tegnap találkoztunk az elnökség képviselőivel, és azt mondták, hogy sajnos, a, nagyon, sajnos növekszik a blokkoló kisebbség egyben az arány, tehát ezeknek az tagállamoknak a száma. Minden mellett a többiek nagyon támogatók és javaslatokat nyújtanak be az érdekünkben. Az véleményt, a jelentés tervezetem állítólag azt mondták a tanácsban, hogy nagyon jó alapot képvisel a tárgyalásokhoz, és ennek köszönhetően megkaptuk, vagy ezt az önök módosítása is ezt eh, célozza. A következő munkacsoporti ülés szeptember végén, október elején lesz. Számos mód, néhány módosító eh, javaslat eh, szerepel majd itt a napirenden a magasabb társfinanszírozásra vonatkozóan. Egyes tagállamok ezt támogattak, mások nem, de hangsúlyozták azt, hogy a lehető legműködőképesebbé kell tenni majd a javaslatokat a tagállamok számára. Ami a gazdákat illeti, gazdákra való kiterjesztést illeti, a legtöbb tagállam ellenezte ezt, de most 50-50 az arány. Ez előfordulhat, hogy fölvetik itt majd a költségvetési tárgyalásokban a kapcsökkentésére irányuló javaslatokat, mint tárgyalási alapot. Aztán Felmerült a kérdés a tagállamokban az, hogy hogyan lehet, hogyan definiálják az önfoglalkoztatókat, hogyha őrájuk is vonatkozik majd ez a, ez a javaslat, ezt a tagállamoknak kell meghatározni. Aztán a másik fontos téma, amely senki nem akar beszélni, de ez az ütemterv kérdése az Agriban decemberben kerül napirendre a vélemény az, ami azt jelenti, hogy a ciprusi elnökségnek vége lesz eh, addigra. Eh, a ciprusiak pedig azt mondták nekem, hogyha, hogyha megkapnák a javaslatot eh, a parlament részéről, akkor az, az erősíteni az ő álláspontjukat is, vagy az ő lehetőségeiket javítaná, mert folyamatosan napirendre kell tűzni ezt a témát. Ami a módosításokat illeti, köszönöm mindenkinek a eh, javaslatait, különböző, pers- különböző eh, témákat eh, vetettek föl a módosító javaslatokban, a legfontosabbak a következők címről szóló módosító javaslatok, jó, hát erről majd megegyezünk. Aztán vannak bizonyos javaslatok az végrehajtó szervekkel kapcsolatban, az alap működőképessé tétele érdekében, aztán a hatékonysága javításával kapcsolatban vannak módosító javaslatok, aztán e, a zöldek azt javasolják, hogy a szociális alapra utaljunk, mm, nem tudom, hogy ez meg fog-e történni. Aztán vannak módosító javaslatok, amik a magasabb társfinanszírozásra vonatkozók egyesek 95%-ot eh, szeretnének, másoknak tetszik a jelenlegi eh, társfinanszírozási szint, talán majd sikerül megállapodni. Aztán az eh, az intervenciós kritérium, tehát hogy hány ember bocsátanak el gyakorlatilag ahhoz, hogy ezt az alapot lehessen alkalmazni. Egyesek 200-at javasoltak, mások 250-et. Szuper asszony azt mondta, hogy legalább 500 ember elbocsátására kerüljön sor, tehát itt még nem sikerült közös alapra jutni, de majd remélhetőleg megtörténik ez. Az egyik legfontosabb téma a hatály kérdése. Nagyon Ugye a kérdés az az, hogy ezek az elbocsátások nagy fennakadást okoznak el a gazdaságban, vagy a gazdasági válságból eredtek. Aztán egyes eh, régiók, egyes állam, országokban már restruktúrálás, szerkezet átalakítás folyik, emiatt kerül sor át eh, elbocsátásokra. Most ez is eh, ezek is alkalmasak legyenek-e a támogatásra, ez felmerül ez a kérdés. Ez, ez egy alapvető kérdés, ez az EGA a központi e, témája. Az Európai Bizottság is gondolkodott ezen, de aztán megváltoztatta a, az álláspontját. Most érdekelne az Európai Bizottság aktuális álláspontja ezzel kapcsolatban. Aztán felmerül egy másik kérdés, hogyha egy ágazatban kivételt teszünk, miért nem teszünk kivételt más, másban? Hát egyesek azt mondják, hogy mezőgazdaságban ezt nem lehet alkalmazni, mert mezőgazdaságban nem lehet előre látni az, az eseményeket, tehát ez egy különleges eset. Aztán felmerült a kérdés, hogy az ifjúsági garancia programra ki lehet ezt terjeszteni, ez megint csak egy fontos téma. Ami a gazdákat illeti, általában az az álláspont, hogy ne ö, legyen érvényes a gazdákra ez a globalizációs alap, de egyesek a gazdákat úgy tekintik, mint minden más önfoglalkoztatót. A Zuber asszony azt mondja, hogy egyáltalán ne vonatkozzon rájuk, mások részben vonatkoztatnák rájuk, ebben még megegyezésre kell jutni. Aztán a van egy másik a tulajdonosok és menedzserek egyben, mint kategória, az ő rájuk vonatkozzon-e az LGA, vagy ne vonatkozzon egyesek, megint csak részben bevonnák őket mások, teljesen kizárnák. Bauer asszony azt javasolja, hogy a szezonális munkavállalókat zárjuk ki. Miért zárjuk ki? Majdnem, már mindjárt befejezem vannak bizonyos juttatások az LGA-val összefüggésben, amelyeket egyesek teljesen törölni szeretnének, mások szigorúbban szabályozni szeretnék. Aztán egyes módosító javaslatok a, az eszközökbe való beruházást célozzák, mennyi legyen ez az összeg, 20 ezer, 25 ezer, megnézzük a pénzösszeget, az egyik javaslatot túl magasnak tartottam. Aztán Perez asszony azt javasolja, hogyha egy vállalat lehúzza a rolót, akkor az EG e, át arra lehetne használni, hogy a munkavállalók átvegyék ezt a céget, vagy egy szövetkezet vegye át ezt a céget, egy átmeneti finanszírozást biztosítani. Ezt meglátjuk. Végül Mann úr és mások is nyújtottak be módosításokat egy aktívabb bilaterális mm, megközelítésre. Megnézzük ezt majd a munkacsoportban. Nagyobb interakcióra van szükség a bizottság, a tagállam és a vállalatvezetőségek között. A, hogyha ez a nagyobb interakció megvalósul, megvalósul, akkor jobban működik az alap is. A szociális partnerek bevonását teljes mértékben támogatom természetesen. Ezek nagyjából a módosító javaslatok témái, és ezek a legfontosabb témák, amelyeket én zászlómra tűzök. Az utolsó hozzászólásom pedig az, hogy mivel növekszik a blokkoló kisebbség a tanácsban, és itt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán Európai Uniós kompetenciába tartozzon-e egyáltalán ez a téma, mások onnan kivennék, és a költségvetésben hogy szerepel ez külön költségvetési sorban, vagy nem. Minél gyorsabban dönt a parlament, ehhez szükséges a szakbizottságunk döntése is, annál jobb ez az alapjövőjére nézve. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Madame la rapportrice. Monsieur Köszönöm szépen, Szerkasz, Szerkasz úr. Nem, Tomás Mann úr. Gracias, señora presidenta. En nombre de Frederic Dard... Köszönöm szépen. Most Frederik Darda sajnos nem lehet itt tovább köreinkben, úgyhogy én fogok helyette beszélni a frakció nevében, és megpróbálom felvázolni a Harkin asszony által elmondottakra való reagálásunkat, illetve a kollégák véleményét. Két nehézségünk van. A probléma az az, hogy a parlamentnek felelősségi körébe tartozik, az az, hogy amikor nehézségek merülnek fel, akkor, akkor ne hátráljunk meg, hanem akkor igenis, és lépjünk előre. Már megértettük azt, hogy Európának sokkal korábban kellett volna a globalizáció problémáival foglalkoznia, és pont most, amikor a legmélyebb a válság, akkor akarunk tönkretenni egy olyan eszközt, amely hát persze a globalizációs problémákat nem oldotta volna meg teljes mértékben, de azért mégiscsak jó néhány több ezer munkavállaló problémáját mégiscsak megoldotta. Nem csak Európában, hanem bizony olyan országokban is, amelyek a blokkoló kisebbségben tartoznak. Nem tudom, hogy Európát nem akarjuk-e teljes mértékben tönkretenni, akkor, hogyha ezt az eszközt le akarjuk építeni. Európa 60 év prosperitást adott Európa népeinek, és azok, akik most azt mondják, hogy már eleve egy szimbolikus összegről van szó, még itt is további megszorításokat akarnak eszközölni, nos hát találjanak máshol valamilyen olyan összeget, amit kivesznek a költségvetésből. Mert szerintem itt most a parlamentnek erősen kell fellépnie, mert igenis is ennek az alapnak folytatnia kell a munkáját, nem szabad megengedni, hogy tönkre tegyék. Aztán lenne egy második megjegyzésem aki azt szeretné, hogy megszűnjön ez a alap, annak is van azért egy B-terve, hogyha ez nem sikerül, akkor legalábbis le akarják építeni, amennyire lehetséges. De ez sem jó. Igenis, és itt ipari jellegű válságokra adandó választ kell biztosítanunk. Az biztos, hogy a mezőgazdaságban is sok probléma van, de ez a mostani alap, ez nem a mezőgazdasági problémákra kell, hogy vonatkozzon. És bizony, egy általános logikát kell inkább követni. A mezőgazdaságból élők is kaphatnak ebből az összegből, akkor amennyiben foglalkoztatási szempontból közelítjük meg a problémát, de itt szektoriálisan nem a mezőgazdaságot támogató összegekről van szó. Tehát ezért lenne fontos, hogy ez az ipar számára maradjon meg. Nagyon hasznos lenne az is, hogyha a jövőben a szerkezetváltással kapcsolatban lenne egyfajta európai keretirányelv, akkor bizony ez az alap is az alá tartozhatna. Ami pedig a finanszírozási rátát illeti, Nos hát mi gondolkodunk ezen, azonban nem szeretnénk semmiféleképpen hátra lépni. Az, hogy a tagállamok, amelyek gazdagabbak, máshogy más elbírálás alá essenek, mint a szegény tagállamok, hát ezt nem szabad megengedni, mert ez csak a divide et impera elvét erősítené, az osz meg és uralkodj elvét erősítené. Nem szabad tehát megengedni, hogy gyengüljön ez az eszköz. És hogyha más irányba megyünk el, az biztos, hogy az csak gyengíteni fog bennünket. Az is biztos, hogy szeretnénk, hogyha nagyobb összegeket kapnánk ebbe a globalizációs alapba, de ezt most nem tehetjük meg, de legalább a státuszkót tartsuk fenn. És végül fontos lenne az is, hogy miután nem a teljes dotáció került felhasználásra, fontos lenne az, hogyha lecsökkentenénk a munkavállalók számára vonatkozó kritériumot, viszont a teljes kategóriára kiterjesztenénk a felhasználhatóságot. Úgyhogy igenis, és mi európai parlamentként az európai polgárokat képviseljük, tudjuk, hogy milyen nehézségek vannak költségvetési szempontból, és így tovább, de mégis Azért nekünk a választóink felé kell néznünk, méghozzá a legszegényebb választók felé, és ezt ide kell gondolni, és a tanács sem tanácsa is meg kell értetni azt, hogy nem lehet ellehetetleníteni egy ilyen nehéz időpontban pont a legjobb alapjainkat. Az Európai Bizottság elnöke Bározó úr találta ki ezt az alapot, és azt kell, hogy mondjam, hogy most még inkább pertinensek ezek a jogalapok, mint korábban voltak. Tehát nagyon fontos, hogy védjük. Mán képviselő. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon is támogatni szeretem volna Alessandrót. Akkoriban azt mondtuk, az én országomban nagyon sok aggály veszte ezt, hogy kell-e egy európai globalizációs alap, ha csak szimbólum ez, ha egy kis vigasz, ami mögött nincs semmi, hát akkor az a legrosszabb út a világon. Az embereknek fel kéne már fogni, hogy segíteni akarunk nekik. Szeretnénk a szerkezetváltási problémákat azzal feloldani, hogy az ott foglalkoztatottak számára munkát keresünk, teremtünk. Ez egy fontos elem. Tudom, hogy nagyon sok tagállamon azt mondták, nincs szükség erre az alapra, mindent ilyen nagy volumenben csináltak. Örülök, hogy van ilyen. Ez az Európai Globalizációs Alap nem gigantikus az összegeket illetően, de mégis sok pozitív dolgot tesz. A második megjegyzés, hiszen éppen a weben is nyomon követhetnek minket. Minden szabizottságban. Az emberek tudják, hogy mi történhet. Alessandro, a parlamenti képviselők hangja azok számára, akiket érint a szerkezet állakítás, Nos, hát ők hallhatják a mi hangukat, és mi az Európai Globalizációs Alapot nagyon fontosnak tartjuk. Vannak megfigyelők, akik a tagállamokban meg akarják tudni, hogy miről van szó. Egyik ilyen ülésen Németországban ott lehettem, ott el akartuk mondani, hogy hiteles és pontos adatokat akarunk gyűjteni, hogy tudjuk, hogy mi a konkrét segítség, amire szükség van. Nem csak úgy szétogosztjuk, hogy a pénzeket nem úgy van, hogy a nagyok máskodnak, mint a kicsik. Amikor látjuk, hogy van igény, itt észérvek alapján kell dönteni, ez nagyon fontos, a körültekintés. Kedves Marian, az agrárágazatot vegyétek ki. A 291 módosítóból annyi van, az agrárágazatot annyian támogatják. Hát annyi alap van, amelyeket az agrárágazatra kell, hogy lehet fordítani, de az európai globalizációs alapból ne adjunk már az agrárágazatba, annyi van már másik bürokratikus eljárás. Igen, sokszor bürokratikus. Igen, sokszor nem tudjuk, hogyan kell hozzáférni. Vannak jó példák arra, amelyek megmutatják, hogy miről is van szó. És akkor azt látjuk, hogy itt finanszírozni lehetne, akkor a parlamenti képviselőket is vonjuk be. Meg fogjuk nézni. Nem mondjuk azt, hogy csak azért osztjuk szét, mert X választókörzetben nőttünk fel. Nem, az igazságosság azt jelenti, egymásra figyelve dolgozunk, itt tényleg olyan képviselők vannak, akik aktív szerepet játszanak, akkor is, ha nagyon bürokratikus az egész utolsó megjegyzés, örülök annak, hogy szó, sok módosítóban foglalkoznak a fiatalokkal, hiszen az ő pálya kezdési lehetőségeik igen nehezek néhány tagállamban, néhányban nem. Nyilvánvalóan őket támogatnunk kell a fiatalokat. És nem arról van szó, hogy nincs erre szükség. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos jövőbeli dimenzió, az európai globalizációs alap nagyon fontos, örülünk neki, hogy vannak, és néhány tagállam, kérem most már szabaduljon meg az előítéleteitől, az aggáitól. Nagyon is hatékony alap, és persze minél sikeresebbé tesszük, ezt annál nagyobb elfogadás jellemzi majd. Egyre többen fogadják majd el ezt az alapot. Köszönöm szépen, nagyon sokan kértek szót, az idő kezd kiszaladni a kezünkből. Zuber asszony, majd Lamber asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerettem volna még egy témát felvetni itt a vita során. Azt hiszem, hogy itt a szakbizottságban végig kell gondolni, hogy a, az Európai Unió politikája és az intézmények politikája mennyiben mutat abba az irányba, hogy az elbocsátásokat megakadályozzák, illetve megakadályozni azt, hogy odáig fajuljon a helyzet, romoljon a helyzet, hogy, hogy elbocsátásokra kerüljön sor. az a váratlan válsághelyzetek, ezek szerepelnek ugye a feltételek között, azonban, hogyha a trojkák azokat az intézkedéseket alkalmazzák, amelyekben megállapodtak, akkor, akkor mégis várható a válsághelyzet, nem? E, tehát nem mindig sikerül a politikának a felelősséget vállalni az intézkedésekért. Tehát gondolkodnunk kellene még egyszer ezekről a kérdésekről, gondolkodnunk kellene arról, hogy hány embert érint, érintenek az elbocsátások. Mi azt javasoltuk, hogy ne régiókban gondolkodjunk, illetve azt javasoltuk, hogy ezt az ágazatot egy konkrét ágazatra lehessen alkalmazni a regionális aspektus, vagy a regionális költségvetés figyelembevétele nélkül, mert az túlságosan korlátozná az, az alap alkalmazhatóságát, ami pedig a társfinanszírozás illeti, minden, ami a társfinanszírozást erősíti, az meggondolandó és jó. Köszönöm szépen, Lambert asszony, és aztán Bulán, úr következik. Köszönöm szépen. Itt most a kolléganőnk, az érintett kolléganő más szakbizottságban beszél, úgyhogy megkért, hogy én helyettesítsem. Nos, hát Harkin asszony elmondta, hogy itt az MV-vel kapcsolatban is még eszmecserére lesz szükség. Ugye itt a kört kell helyesen meghatározni, hiszen nagyon fontos az, hogy helyesen lássuk azt, hogy ki, melyik is az a kör, amelyet most a globalizáció a leginkább érint negatív értelemben. De ugye vannak itt komplex más okok is, a globalizáció számlájára nem írható okok, tehát ezeket kellene kizárni, ezért lenne fontos az alkalmazási kör pontos meghatározása. Én nagyon sokszor voltam már csatatérbe állítva ezzel a témával kapcsolatban is, úgyhogy ezért lenne fontos az, hogy a feltételeket jól szabjuk meg, mert bizony az is lehet, hogy meg fogják változtatni a kereskedelmi szabályokat aznak érdekében, hogy a mezőgazdaságból élőkön segítsenek, de egy kicsikét több rugalmasságra van szükség a gazdasági a szektorok meghatározása szempontjából, mert bizony az ágazatok egymással összefüggésben állnak, és ezért lenne fontos az, hogy rugalmasan álljunk hozzá. Tehát az is igaz, hogy attól még, hogy az Európai Uniót támogatjuk, nem biztos, hogy mindenki egy külön globalizációs alapot szeretne. Tehát nem hiszem, hogy itt most egy ilyen eseti elbírálásra lenne szükség, hiszen ezzel politikai csatározásokba bocsátkoznánk, ami nem biztos, hogy helyes. Ami a társfinanszírozást illeti, hát itt is furcsa helyzetek adódnak, mert vannak bizony olyan tagállamok, amelyek teljes mértékben társfinanszírozzák, mások, más országokban pedig, vagy más tagállamokban egyetlen egy fillért sem ad az állam, megint más tagállamokban a cégek adják a társfinanszírozási kvótát. Éppen ezért fontos az, hogy helyesen állapítsuk meg, hogy kinek kell hozzájárulnia. Amennyiben itt ugye szolidaritási intézkedésről van szó, fontos lenne a különböző tagállami példákat is figyelembe vegyük, mert itt az emberek, a terepen dolgozó emberek támogatásáról van szó, azoknak az embereknek a támogatására, akik esetleg elveszítik munkahelyeiket. Nagyon várom, hogy Mariannal és a többi árnyékjelentéstevővel együtt tudjak működni, hogy egy erős jelentést tudjunk kidolgozni. Úgyhogy jelentéstevőnkkel teljes mértékben szolidárisak vagyunk. Köszönöm. Filip Lan következik. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Egyetértek az elhangzottakkal, főként Thomas Mannal. Főként az igazolások tekintetében. Kettő ezer munkavállaló a Citroennél elvesztette munkáját, velük is szolidárisnak kell lennünk. És egyetértek azzal is, hogy a FEM-be ne vegyük bele a mezőgazdaságból élőket, de azért vannak itt más olyan költségvetési sorok, amelyeket igenis is fel lehetne használni a gazdák támogatására is. Szerettük volna, hogyha 55 millióra tudjuk felhozni az EGA határösszegét, a jelenlegi kontextusban ez nem biztos, hogy meg fog valósulni, már csak azért sem, mert vannak olyan tagállamok, amelyek meg akarják szüntetni az egész globalizációs alapot. Itt az EGA az nem egy költség, inkább egy befektetés, hiszen itt az átképzést segítsük, segítjük vele, illetve a vállalatok új vállalatok megalkotását, tehát itt igenis is egy befektetésről van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék eh, röviden hozzászólni, mert eh, már minden elhangzott, csak még nem mindenki szájából, de nem szeretném eh, ezeket megismételni. Az európai globalizációs alapot nem kell agyon szabályozni, e már most sikeres, még sikeresebb lesz, hogyha nagyobb pénz, több pénz áll a rendelkezésre. Azok a foglalkoztatottak, akik nehézségbe kerültek, ők nekik nyújt e, támogatást ez az alap. A kérdés az, hogy nem szeretne-e e, egyik vagy másik kormány kicsit aktívabbá válni, és nem akarják-e észrevenni végre, hogy végre itt pénzek érkeznek Európából, amelyek közvetlenül segítséget nyújtanak a támogatás, segítséget nyújtanak a foglalkoztatottaknak. Ausztria, Németország, gazdagabb országok, és itt is pedig ennek ellenére sokan vannak, akik segítségre szorulnak, foglalkoztatottak és elbocsátottak, és itt sikeres volt már az alap több esetben is. Döntés, döntő fontosságú az észak és dél fél között is megteremteni az, az egyensúlyt. Aztán a mezőgazdaságot e, e, elutasítják sokan, tehát illetve az, hogy az EGA a mezőgazdaságra is vonatkozon, én is elutasítom. Nagyon sok alap van a fiatalok munkanélküli alapja, a egyéb gazdaság, mezőgazdasági alapok, amelyek bizony a mezőgazdaságot finanszírozzák számos fazék van, amiből kap pénzt a mezőgazdaság. Nem akarok cinikus lenni, de de, de nem kell még ebből is a mezőgazdaságot finanszírozni. A fiatalok körül, körében a nagy munkanélküliség ellen kellene tenni valamit, ez sokkal fontosabb, hogy ezt finanszírozzuk az EGF-ből, nem pedig a mezőgazdaságot. Én ezt fontosabbnak tartom. Én véleményem szerint a mezőgazdaság más forrásokból elég pénzhez jut, nem kell még ebből is arra fordítani a pénzt. Köszönöm szépen. Mondja az elnök, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hiszen olyan hangulatot teremtett, amelyben mindenképpen eredményre fogunk jutni nyilván. Ami az ütemtervet illeti, a tanácsa szemben minél gyorsabban le kell tennünk az asztalra a szöveget egyértelmű parlamenti állásfoglalással. Az Agri Bizottságban volt egy kollega, aki az agendáról beszélt, az szó szellemi értelmében. Minden esetre a tanácsi hangulatot is figyelembe kell venni. Ami a gazdákra való ki az EGA-nak a gazdákra való alkalmazását is illeti, meghallgattam az elveket, Harkin asszony és másokat is. Azt gondolom, hogy a többség szeretné kizárni a gazdákra való alkalmazást. Én azt mondanám, Eh, hogy eh, annak az országnak a képviselőiként, amelyet elég jól ismerek, hogy az ega a gazdák nem is tudják alkalmazni, mert ez azt jelenteni, hogy már nem is a gazdaság, mezőgazdaságból élnek, és ezért csak akkor vonatkozna rájuk az EGA, hogyha nem abból az ágazatból élnek már, amelyben korábban dolgoztak. Tehát ezzel kapcsolatban ez nem is alkalmas rájuk. Az mezőgazdaság Európában azokra tartozik, a szabályozása azokra tartozik, akikkel Európa aláírta a szabadkereskedelmi egyezményeket. Ami a fiatalok munkanélküliségét illeti, nem szabad összekeverni a különböző ö, üzeneteket, utalásokat. Igen, a fiatalok között nagyon nagy a munkanélküliség. Azt hiszem, hogy Jutta Steintrücknek a ö, jelentésében vonatkozik erre számos dolog. A javaslat, az előttünk lévő javaslat kiváló kiindulási alap, ami a az ega hoz az alap összegekhez való hozzáférést illeti, eh, csökkenteni kell azt a küszöböt, amely meghatározza, hogy hány elbocsátott után lehet eh, pénzt igényelni ebből az alapból, mert különben nem lesz ez hatékony. Aztán még egy dolog, amit felvetettek a munka, a munka eh, csoportban, amely viszont, amelyre viszont nem vonatkoznak a módosítási javaslatok, de mégis ezt említeni kell, véleményem szerint megoldást kell találni az Európai Bizottság munkamódszerében ugye benyújtanak bizonyos kéréseket, kérelmeket, ezt megvizsgálják, az bizottság megvárja, hogy megoldódik-e a helyzet, vagy nem, az Európai Bizottság megvárja, hogy megoldódik a helyzet, vagy nem, és aztán utána kerül sor az elbírálásra. És miután lezárult a, a kérelem benyújtása és megvizsgálása, még mindig egy évbe telt, még reagált a bizottság, vagy megérkezett a, megérkezett a válasz, vagy a döntés. Tehát azt gondolom, hogy a benyújtott kérelemnek, miután ezt a tagállam benyújtotta, két hónapon belül választ kell kapni arra, erre a kérelemre, amely válaszban tartalmazni kell azt, hogy milyen dokumentumokat kell még benyújtani ahhoz, hogy a kérelem érvényes legyen, mert különben semmi értelme az egésznek. Tehát még egyszer meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne felgyorsítani ezt az eljárást. És javasoltam a jelentéstevőnek, hogy ezt eh, foglalja bele a jelentésébe. Thank you, and given that we are tied for time. Köszönöm szépen. Bizony, az összes elhangzott eh, gondolatot eh, leírtam. Három kérdésre térnék most ki. Az egyik kritika, amit az EGA-val kapcsolatban hallunk, az az, hogy nem túl sok ország ö, alkalmazza. Tegnap kaptunk egy jelentést a bizottságtól, bizony 20 ország már megtette ezt. Egy másik kritika, amit gyakran hallunk, az az, hogy a Portugália, Írország, Olaszország és Görögország illetve Spanyolország. Szokták ezeket a kérvényeket benyújtani. 41%-ban legalábbis. Ez egészen egyértelmű, hogy ők azok, akik ezt felhasználják, és hát ugye ezt megint csak felhasználják az EGA elleni érvként a kritikusok. Az EGF igenis és nagyon hatékony tud lenni, ugyanis hogyha fel hogyha elolvassuk a jelentést, akkor azt láthatjuk, hogy igenis, és hatékony ez az alap. Itt nem csak arról van szó, hogy mindenféle eredmény nélkül kidobjuk a pénzt a munkanélküliek kezébe. Néha igen bürokratikus a folyamat, de az is igaz, hogy vannak jó példák is. Spanyolországot például felhozhatjuk ilyen szempontból. Nagyon hatékonyan tudják ezeket a kérvényeket benyújtani, és láthatjuk azt is, hogy a kérvényeik egyre jobban vannak megfogalmazva, és nagyon jól működik a menedzsment is, az információáramlás, és ezért nagyon gyors az egész folyamat, és ez azt is jelenti, hogy a tagállamok egyre inkább fel tudják használni ezt az alapot a munkavállalóik nehézségeinek enyhítése érdekében. Minél rövidebb idő alatt tudják kompenzációt kifizetni, annál személyre szabottabb szolgáltatás valósulhat meg a munkavállalók érdekében. Az az érvésem, tagállamokkal, illetve a tanácsban folytatott tárgyalásaimból, hogy van egy, ugye, egy kis blokkoló kisebbség, de a pénzügyminisztériumok, illetve a szociális minisztériumok közötti öm, nézeteltérések eléggé érdekesek ezekben a tagállamokban, amelyek blokkolnak. általában a szociális ügyekkel foglalkozó minisztériumok támogatják ezt az alapot, csak a pénzügyminisztériumok nem ezeken az országokon belül. Tehát érdekes lenne azt is megnézni, hogy esetleg a tagállamoknál nem tudnánk-e valamilyen nyomást gyakorolni ennek az ellentmondásnak a feloldásának érdekében. Remélem, hogy minél gyümölcsözőbb lesz majd az együttműködésünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm a módosításokat. Október 8-án fogjuk megvitatni, és 9-én, október 9-én fogjuk megszavazni ezeket, és aztán majd meglátjuk az MV szakbizottsággal együtt, hogy hogyan is tudjuk megoldani a kérdéses pontokat. Ők azt kérték, hogy december 3-án legyen végső szavazás. Ez azt hiszem, hogy elfogadható számunkra is. Nos, most következik a hatos napi rendi pont, és ezzel kapcsolatban meg is adom a szót Thomas Mannnak. Hát nagyon sajnálom, hogy az utolsók mindig egy kicsit büntetésbe vannak, úgymond. Meg is adom akkor a szót, hogy a módosításokat megvitassuk. az Európai Bizottság uniós repülőtereken és földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsi irányelvével kapcsolatban. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen elnök asszony, kedves kollégák! Nyaralás során hogy a nyári szünetben két hetet itt dolgoztam a parlamentben, és kidolgoztam bizonyos kompromisszumos javaslatokat, e, és köszönöm a munkatársaknak, akik segítettek ebben. Szeretnék néhány lényeges témát kiemelni, a 25-ös módosító javaslatot szeretném említeni. Egy, eh, Jill egy teljes mértékben elutasítja a földi kiszolgálásra vonatkozó irányelvet. Hát igen, lehet ezt mondani, hogy nem eh, hogy ne legyen irányelv ezzel a témával kapcsolatban. A szociális eh, egyensúly létrehozása érdekében viszont ezt fontosnak tartom. Aztán az kül, saját kompetenciáink vannak, amelyeket a közlekedési bizottság nem változtathat meg, úgyhogy e- a plenáris hoz majd döntést. Aztán az átmeneti irányelv, a 26-os módosítás akár 30-ig is említeném, ezeket el tudom fogadni, ezekre egyet, ezekkel egyetértek. Philip Holland, Thomas Handel nyújtották be ezeket a módosító javaslatokat, teljes mértékben egyetértünk. Értek. A 33-as módosítás Juta, Evelyn és Alexandro nyújtották ezt be. Itt a Tran bizottsága megosztott felelősségünk van, az EASA témája merült föl. Itt ezzel kapcsolatban még gondolkodnunk kell a témáról. Különbözőek a helyzetek, különbözőek az európai repülőterek, és hogyha most egy közös EAS-át kellene létrehoznunk, amely meg tudná határozni a standardeket, de közben regionális különbségek is uralkodnak, hát ezzel kapcsolatban nagy problémák merülnek fel. Például vannak olyan repülőterek, ahol, ahol veszélyes anyagokat szállítanak, és az EASA-nak meg kellene határozni minimális standardeket. Attól félek, hogy akkor minden repülőtére ráhúzható standardeket határoznának meg, és nem abból indulnának ki, hogy repülőterek különbözőek, úgyhogy itt még lehetnek problémák. Semmi probléma a 34-essel és a 35-össel, Thomas Handel és Veronika, a minimális standardek, a képzés és a továbbképzés esetében. Philip Bula ugyanebben az irányban nyújtott be egy módosító javaslatot, ebben kompromisszumot tudok kötni. Aztán Ole Christensen és Jutta Steinbrück a podgyászkezelőkkel kapcsolatban benyújtott egy javaslatot, ezzel egyetértek, különbözőek a, ezzel kapcsolatos szabályzások 38-as, 39-es, 40, ezekkel is egyetok érteni, szociális biztonság, egyedüli kompetencia, kártyánk van, úgyhogy itt a munka feltételekre vonatkozunk, aztán egy problémám van, azonban a 43-assal, Juta és Alexandro, a felhasználási, tehát a alkalmazási kört kibővítenék, nem csak az itt említett kategóriát, hanem mind az összes hét kategóriát be vennék. Kedves Juta, ebben a hét kategóriában ugyanis már létezik a verseny, működik is a verseny. Most nem lehet egy olyan területen, ahol már vannak már létezik a verseny és liberalizációban, nem lehet ott további védelmi intézkedéseket bevezetni. Ez lenne a legnehezebb. Ez a négy kategória, amelynél azt mondanánk, hogy azt mondtuk, hogy szeretnénk csökkenteni a, a szolgáltatók számát. Ezek nagyon-nagyon érzékeny, nagyon fontos biztonsági feltételeket teljesítő ágazatok, terrorizmus elhárítás, stb. Tehát itt ennél a négy kategóriánál maradnék, az összes többi, a 47-es cikk nagyja a vállalatok átvételével kapcsolatos garanciák, a 47-től 49-ig mindennel egyetértek, aztán az 51-es, 52-es kompromisszumot nyújtottam be, aztán az a transzparencia, Juta, Evelyn és Alessandro nyújtották be az átláthatósággal kapcsolatban egy témát egyetértek, aztán az a szolgáltatások témája az 57-essel is egyetértek. Aztán a biztonság, a, a távozó munkatársak, itt ezekkel egyetetek. A 65-essel nem értek egyet, de 69-es nagyon fontos, a szakszervezeti jogok tiszteletbetartása. Igen, ezt is támogatom. Aztán a képzés, munkavállalók, 71-estől 74-ig támogatom azt szeretnénk elérni, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezzenek a munkavállalók, itt is lenne egy kis megjegyzésem, az EASA megint csak itt van, de egyébként egyetértek. Az iskoláztatási kötelezettség font, fontos képzés, továbbképzés nagyon fontos. Nem lehet két napba sűríteni az összes tanfolyamot, nem ez túl érzékeny, még 75, igen, 66, igen, 68-ig támogatom teljes mértékben egyetértek. Aztán a képzés időtartama, itt is egyetértek. A 80-tól a 84-esig minden, sőt, még a 90-essel is a továbbképzési témák 91-től 96-ig a bejelentés, az, az, az elszámolási kötelezettség, semmi kompromisszumot nem kell kidolgoz, kidolgoznom. Osztom a kollégák javaslatait, precíz beszámolásra van szükség, ezen témában, a 97-esről pedig majd még egyeztetünk a munkaadók, munkavállalók védelme, munkavállalók jogainak a védelme, új kompromisszumra van szükség. 5-6 dologgal nem tudok egyetérteni, a többivel egyet tudok. 72 módosító javaslat született, ez azt mutatja, hogy ezért mégiscsak volt valami értelme a munkámnak. Köszönöm mindenkinek a módosító javaslatait azt hiszem, hogy a jövő héten Strasbourgban majd együtt egyeztethetünk. És azt hiszem, hogy a TRAN bizottságnak is azt mondhatjuk, hogy igen, ez a javaslatunk, és a TRAN és a plenárison várjuk a szavazást. A jelentés tevő negyed órában beszélt a 72 módosítóról, most jönnek az árnyék előadók és a többi kolléga, kettő percük van arra, hogy elmondják az ellenérveiket. Megadom a szót először is Steinbrück asszonynak. Kettő perce van mindenkinek. Hírs asszony is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a munkavállalók érdekeit kell képviselni, Tudjuk, hogy a múltban problémák alakultak ki a liberalizáció miatt, és hogyha az egyik vagy másik pontban eltér a véleményünk, ez helyes, azt hiszem, hogy a választási kampány során is majd ez ki fog terülni, mint, mint szociáldemokrata frakció, meg vagyunk arról győződve, hogy egy cégen belül nem lehet kétféle mércével mérni a munkavállalókat. Nincs első és másodosztályú munkavállaló. Nekem vannak aggályom azok kapcsolatban, hogy ez jogilag mennyire állja ki a próbát, tehát hogy lehet, hogy egyiket jobban védjük, mint a másikat. Éppen ezért úgy gondoljuk, azon elgondolkoztunk, hogy mi a helyzet az átvételi garanciával. Ami a tovább és átképzést illeti, mi meg vagyunk arról győződve, hogy helyes és jó az, ha magas mércéket állítunk fel, de annál fontosabb azonban az, hogy legyen egy olyan intézmény, amely a közös minimál követelményeket meghatározza egész Európa számára, reméljük így lesz a jövőben is, hogy vannak olyan országok, amelyek majd túl teljesítenek pozitív értelemben, nagyon fontos bizonyos repülőtereken, a módosítókban figyelembe vettük azt, föl is írtuk azt, hogy a helyi standardek nagyon is figyelembe veendőek, Néha nehéz a német nyelv, hogy kell, vagy lehet, vagy hogyan is, mint legyen. Nos, ami a hely, ami a jó munkafeltételeket illeti, az elfogadható béreket, a kollektív szerződéseket illeti, álláspontunk Kiváltképpen, ami a szolgáltató váltást illeti, ugye mi elutasítjuk a bizottság erre vonatkozó javaslatát, nekünk meg kellene csinálnunk a leckénket, arra az esetre is, hogy esetleg nem utasítják el majd ezt is, a foglalkoztatás politikai célkitűzések pedig majd lemaradnak, szerintem a plenáris ülésen majd még vitázhatunk. Hís asszony, majd Lambert asszony. Köszönöm szépen. Én is csak két cikkre fogok hivatkozni. Az egyik a 12-es cikk, és az ehhez kapcsolódó kompromisszumos indítvány, amelyet beterjesztette Thomas, amely a munkavállalók transferjét, áthelyezését illeti. A 47-es módosítóm azt is tartalmazza, hogy minden tagállamnak ezt a garanciát fel kell vállalnia, már mint az áthelyezést, átvételt. Ha megnézzük a mostani helyzetet, hát nem gondolom, hogy fel kellene menteni néhány tagállamot ezen kötelezettsége alól. Az egyes a tagállamban uralkodó helyzeteknek tükröződniük kell a döntésekben, tehát azt gondolom, most a, annak ellenére, amit az előbb mondtam, bizonyos mozgásteret lehet a tagállamoknak biztosítani. Ami fontos számomra, az a 20-as bekezdés. Itt a képzés nagyon fontos, az a képzés szerepe, itt minimál követelményekre szükség van, hiszen a munkánk célja az, hogy több minőséget biztosítsunk a földi kiszolgálás területén. Nagyon fontos, hogy a munkavállalókat képezzék, továbbképezzék, de én azt hiszem, hogy itt egy nagyon meghatározott időt meg kellene határozni. Itt nem szerepel konkrét idő, csak az, hogy be kell tartani a minimál követelményeket, vagy minimum követelményeket. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslata túl rövid távú. Ha megnézzük, hogy mi mindent kell tudniuk ezeknek az embereknek, öt nap minimum követelményként azt hiszem elfogadható, ami az egyes repülőterek egyes jellemzőit illeti, szerintem öt munkanap az nagyon is elfogadható, azáltal is, hogy olyan csoportról van szó, olyan emberekről, alkalmazatokról, akik esetleg nem olyan sok képzésben részesültek, szerintem a képzés segítségével meg lehet őket erősíteni munkájukban. Köszönöm szépen! Lambert asszony, utána pedig a Hendel úr. Köszönöm szépen. A jelentéstevő utalt erre az egységes módosítóra, és arra, hogy mikor fognak erről dönteni, ami a javaslat egészét életi, úgy érezzük, hogy amikor legutóbb elutasított a parlament, ahhoz képest sok minden történt. Tehát a, nagyon sok érvelés hangzott el a szükségszerűségről. Na most ennek ellenére a mi szabizottságunk támogatni fogja azokat a módosítókat, amelyek célja az, hogy javítsuk az munkavállalói jogokat, erősítsük meg őket, javítsuk a képzés minőségét. Ez összhangban van mindazzal, amit a mi szabizottságunk képvisel. A mi álláspontunk ezzel azt hiszem világos ezzel kapcsolatban. Természetesen a szakbizottságon belül konstruktívak leszünk, azt hiszem. Köszönöm szépen. Handel úr, utána pedig Bahor kettő perc, szinte lehetetlen, de ugye Thomas Mann jó munka, jó alap, pár jellegzetességet mondanék el. Az első kérdés az általános elutasítás. Az álláspont elfogadható, legitim, mert a az alkalmazottak képviselői azt mondják, további liberalizáció, további rosszabbodás, ez nem szükséges, ehhez az egészhez ne nyúljunk hozzá. Ez a hollás megváltozott, hiszen az ETUK eh, és mások is ezt az irányelvet szeretnék javítani. És ha megnézzük a mostani helyzetet, a bizottságban ezt már megvitattuk, eh, ha úgy tetszik, rá is térek a lényegre. Thomas eh, felvetetted eh, a nem szabályozott kategóriákat. Van okunk azt feltételezni, hogy ez a hét nem szabályozott kategória bekerüljön ebbe a kérdéskörbe a miniszterek szintjén legalább. Én nem szeretnék meg futamodni, vagy nem szeretném, hogyha a szolgáltatók, az üzemeltetők engem megfélemlítenének. Most az európai vagy a német repülőtársaságok vagy repülőterek szövetség által sem szabad háttérbe szorítani minket. Ha megnézzük a szociális minimum követelményeket, azt hiszem, hogy ez kiváltképpen a nem szabályozott kategóriák esetében nagyon fontos. Második dolog, azt gondolom, hogy kellene egyfajta alapvető európai mérce, amelyel a biztonsági előrásokat mérjük. Minden repülőtér persze az alapvető követelményeket kiegészítheti repülőtér specifikus elemekkel, de a közös európai biztonsági normák nagyon fontosak. Utolsó pont, itt hivatkoznék a 12-es bekezdése vonatkozó módosítókra, ott a kollektív szerződésekről van szó. Ott valami balul ütött, vagy balul el, remélem. Az ötvenes módosítom arra a kérdése vonatkozott a szövegben, amely a jogokat illeti. A jogokhoz tartozik a reprezentatív kollektív szerződés, amely kötelező. Ha a kompromisszum most az szerepel, hogy az általánosan kötelezően érvényű kollektív szerződések alkalmazása az egész más téma, hiszen a tagállamokban nagyon nagy különbségek vannak azzal kapcsolatban, mi az általánosan kötelezően érvényű. Németországban ez magas, más esetben esetleg ez alacsonyabb. Nálunk az általánosan kötelező érvényű kollektív szerződések száma csökkenő tendenciát mutat fel. Én azt gondolom, hogy ezen a területen nem lesznek megfelelő kollektív szerződés, akkor nem teszünk valamit. Azt hiszem, hogy ez nem szolgálja az ügyet. Azt hiszem, hogy a különböző tagállamokban fennálló körülményeket figyelembe véve kell kialakítani az új irányelvet, hogy mindenki megtalálja saját magát. Esetleg az álnyék előadókkal még egyszer megvitathatnánk ezt a kérdést, és talán ezen a megfogalmazáson kicsit javíthatnánk. Hát hihetetlen nagyvonalú volt, uram vagy mi voltunk önnel nagyvonalúak inkább. De Bakker előtt Bahúr. Köszönöm szépen. Minden részevőnek köszönetet szeretnék mondani, gratulálni szeretnék az együttműködésért. Igazából frakciók összefogtak, jó munkát végeztünk, ha megengedik egy pontra hivatkoznék, hiszen a közlekedés bizottság tagja is vagyok, és mint tudják, a jelentés tevő túl is akar mutatni, túl is lő a bizottság célján, ha úgy tetszik a nálunk lévő jelentéstevő. Egy új kilences bekezdést vezetett be a jelentésbe, amely a személyzettel kapcsolatos, szerintem ez nincs rendben. A kollégák figyelmét arra szeretném felhívni, hogy ez a mi hatáskörünk az 50-es házszabályi cikke értelmében, és hogy neki igazából nincs köze ehhez a foglalkoztatási bizottságbeli munkához, sőt alá is aknázza a mi munkánkat. Tehát éppen ezért nem koherens a szöveg, és szerintem további problémákat kapunk majd a plenárison. Merci. Euh, Monsieur de Baker, et puis... De Baker úr, és utána meghallgatnánk a bizottságot is. Köszönöm szépen. Szerettük volna meghallgatni a kompromisszumra való hajlandósággal kapcsolatos álláspontokat. Néhány ö, módosítást beterjesztettem. Az előbb már beszéltünk is az egyikről, a restrukturációs helyzetben való a munkavállalók újra felvételére vonatkozó, hiszen a szociális felekre vonatkozó szabályokkal ezt összhangban kell megtenni. Ezen kívül még az is fontos, hogy mozgásteret biztosítsunk. Nem lehet kötelezővé tenni egy cég számára, hogy mindenkit visszavegyen, azokat is, akik produktív helyeken dolgoznak, és azok is, akik nem a termelésben közvetlenül vesznek részt. Ami a képzést illeti, nagyon fontos a napra készítétel. Itt igen fontos az is, hogy a szociális dömpinget elkerüljük, és a képzést a szociális védőhálóval összhangban dolgozzuk ki. Vannak olyan módosítások, amelyek még ennél is tovább mutatnak, pont ezért szeretném azt kérni, hogy módosítsuk a helyzetet, mert nem lehet minden fajta munkakör betöltéséhez ugyanannyi napot kapni képzésre. Egy minimális két napot kérhetnénk standard módon, és azután a különböző professzionális profilokhoz kellene kialakítani a többit. Köszönöm, Baldwin igazgatóért a szó. Köszönöm szépen. Örülök, hogy hozzászólhatok. Szeretném megköszönni a az összes hozzászólást. Még nyáron is a jelentéstevő rengeteget dolgozott ezen a témán. Néhány általános megjegyzésem lenne, miután és azután majd hozzászólok a konkrét megjegyzésekhez is. Nagyon fontos az egyensúly fenntartása, és ez nagyon nehéz, fenntartani, hiszen itt ugye a földi szolgáltatók kapcsán fontos az, hogy biztos szabályokat, követhető szabályokat alakítsunk ki stabil mm, foglalkoztatási környezetet, magas szociális sztenderdeket alakítsunk ki. Ez kulcsfontosságú. Most néhány megjegyzés a módosításokkal kapcsolatban. Az egyik a munkavállalók transferjével kapcsolatos. Értjük, hogy Man úr miért akarja továbbvinni ezt a kérdést, de mi úgy gondoljuk, hogy amennyiben ezt kötelező érvényűvé tesszük, az lehet, hogy túl ö, messzire mutatna, és ö, úgymond beleavatkozása a munkaügyi szabályokba, ami tagállami jogkörbe tartozik. És ugye minden országban más a szakszervezeti háttér is. De azt meg lehet gondolni azt, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Csak egyetlen egy tagállamban kötelező érvényű egyébként ez a fajta ö, hozzáállás. Mi nem szabad, hogy európai szinten megakadályozzuk a munkavállalók transferjét. Tehát egyetértek az, amit Hörsör úr mondott. Man úrral viszont egyetértek abban, hogy az is túl messzire mutat, hogyha az összes földi kiszolgáló személyzetre kiterjesztjük a transfer fogalmát, hiszen ez inkább egy, egyfajta lehetőséget kellene, hogy jelentsen, a tagállamok ajánlhatnák a transfert, és további szociális védelmet biztosíthatnának a munkavállalók részére, amennyiben azt kívánják. Második gondolat. Ne haragudjon, hogy az elnök, ezt összefogottabban kellene mondani. Ne haragudjon, én ennél rövidebben nem tudom összefoglalni a mondani valómat. Tehát fontos a képzés, a szociális sztenderdek betartása szempontjából, és további piacnyitást szeretnénk elérni, de ehhez kapcsolódnia kell a szociális védelemnek is. Kicsikét furcsa lenne, hogyha csak akkor kérnénk a piacnyitás, amennyiben működik a rendszer. De az is igaz, hogy vannak olyan tagállamok, akik megpróbálják megkerülni az érvényben lévő Európai Uniós szabályokat. Tehát ezt kellene elkerülni. Kötelező jellegű szabályokat kellene megalkotni a szociális védelem a földi kiszolgáló személyzet tekintetében, rájuk vonatkozó szociális védelem szempontjából, és az Európai Uniós jóváhagyási rendszerek szempontjából is. A decentralizációs törekvések a képzés területén számunkra ellentéteket, ellentmondásokat rejtenek, legalábbis ennek a kockázatát, Azért lenne fontos, hogy strukturális értelemben közelítsük meg a kérdést. Tudjuk azt, hogy bárhol is van Európában a repülőtér, az ottani kiszolgáló személyzet megfelelő képzéssel rendelkezik szakmai szempontból. Tehát ez a cél, hogy egy Európa szerte megvalósuló ö, képzési rendszert alakítsunk ki. Elnök, köszönöm szépen, és közbevág. Ennyi kevés idő van? Ha ennyire kevés idő van, hát köszönöm szépen a megjegyzéseket. Tehát azt hiszem, hogy valamiről még el kell beszélgetnünk. Jövő héten Strasbourgban lesz időnk ilyen fontos eszmecserére. Ugye Nágya utalt arra, hogy legalább öt nap a képzésre szánt idő, ha csak két nap a minimum, akkor felejtsük el az egészet. Tudom, hogy vannak különbségek a földi kiszolgálás esetében, tehát kettő nap szerintem túlságosan kevés. Thomas Handel a kategóriák kiterjesztése, ez a legnehezebb feladat. Ez az a terület, amely igazi választóvonal köztünk. Erről majd kell beszélgetnünk. George, köszönöm szépen az információkat, az, hogy a közlekedési bizottságban most az személyzettel akarnak foglalkozni, Hát ez a mi babánk, ez a mi területünk. Hát azért fogunk küzdeni, hogy ez ne történhessen meg. De ugye állandóan ott vagyunk a közlekedési bizottságban és hát azt hiszem, hogy ezen dolgozunk. Ami több, több ügyet illeti, szerintem Strasbourgban használjuk ki a lehetőséget, nem csak szavazások lesznek, hanem talán egy közös kávé mellett, a közösen el tudjuk érni majd a célunkat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Most az a lehetőségünk van, hogy szeptember 17-én bemutatjuk a kompromisszumokat, és másnap szavazzunk. Most pedig rátérünk a 11-es napi rendi pontra, ahol is megnézzük véleménytervezetünket a 2014 és 20 közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét segítő időközi jelentésről. A 29 módosítóról kell nekem szólnom, amelyet beterjesztettek. Ha megint kell mondom, hogy tegnap találkoztam az árnyékelőadókkal, és ezen a találkozón ki tudtunk dolgozni öt kompromisszumos indítványt, és azt gondolom, hogy előre tudtunk lépni, el kell mondjam, hogy egy újat is hozzátettük, egy új módosítót. Lehet, hogy rátérek majd a vita során, mert akkor világosabban lehet fogalmazni. Ami a különböző módosítókat illeti, távirati stílusban mondanám, az első módosítót felváltja majd egy kompromisszumos indítvány, le lesz fedve, tehát a hármas módosítót is módosítjuk, mert ezzel keresztül meg lehet elérni, el lehet érni majd az eredményt. Bőri úrtól azt kértük, hogy a kettes módosítóval kapcsolatban gondolkozzon el az álláspontján, aztán itt van a rugalmasság kérdése, a hármas módosítóról már szóltam, aztán van a 29-es, módosítani fogjuk a négyes nem nagyon tudjuk elfogadni, mert egy olyan eszközről szól ez a módosító, amely ugye a foglalkoztatási hatóságokra tartozik. Az ötös módosító, hatos, hetes nem okoznak fejtörést, Nyolcas módosító, amely a 29%-kal kapcsolatos, méghozzá a pénzügyi keret legalább 25%-át biztosítsák az Európai Szociális Alap számára. A 25% a a számára biztosított 25%, 25%-a kell legyen a kohéziós politikák számára félretett összegeknek. Itt lesz egy szobeli módosító, és itt van nagy szakértőnk véleménye, tehát vele azt hiszem senki sem fog vitába bocsátkozni. A 9-es módosítót lefedi a kompromisszum, a 10-es módosító őri úr módosítója, amelyről már szóltam, 9-es módosító nem okoz gondot, a 10-es módosító, nem tudom, hogy ennek a jelentésnek a témájára vonatkozik-e, a 13-as módosító, ezt módosítottuk már, azt javaslom, hogy ne tartsuk meg ezt a 13-as módosítót, 11-es módosító gondot okoz, a 15-ös is, ami a 16-ost illeti, ott lesz majd a 17-esek közösen egy mód, kompromisszumos indítványt készítünk, 16-17, 18-as módosító, amely a 18-as módosítóba kapcsolatban is egy kompromisszumos indítványt szeretnénk készíteni, amely a leginkább rászorulók számára az élelmiszer szegénység és utolés problémák olvaslására készült programról szól. 19-es, 20-as ugyanazt mondanám, mint már korábban. Azt szeretném, hogyha a néppárt esetleg egy másik módosítóval álljon elő. A 21-es módosító nem okoz problémát, a 22-es és 23-asok sem. Zapolszka asszony három módosítójáról volt szó. Őri urat arra kértem, hogy világosítsa meg a 24-es módosítót. A 25-ös módosító bekerült egy kompromisszumba a 25-ös módosító, a globalizációs, globalizációs alapról szóló, ugyanazt mondhatnám, mint a 26-osnál, 27-esről már szóltam, 28-assal kapcsolatban Őri úr majd felvilágosítást ad, a 29-est már említettem. Elnézést kérek a távirati stílusért, de nem sok időnk van. Soltag asszony, nem kér szót? Kére valaki szót? Nem, nagyszerű, tökéletes. Akkor az új szobeli módosítót bevezetve fogunk majd szavazni. Na, mm. pontosabban megnézzük majd a kompromisszumos módosítókat szeptember 17-én és 18-án szavazunk. 12-es napi rendi pont tárgyalások a tanácssal, a társadalmi változás és innováció programjáról jelentéstevő asszony egy perce van, hogy bemutassa a helyzetet. Hát nem sokat léptünk előre, úgy tudom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Semmi újat nem tudok mondani. Eh, volt egy eh, háromoldalú egyeztetés, új háromoldalú egyeztetés, úgy látszik, hogy nálunk a parlamentben eléggé egyértelmű, egységes az álláspont a tanácsban, ez nem így van. Szeptember 10-én lesz a következő tanácsi ülés, és remélem, hogy addigra sikerül egy eh, újabb trilógus háromadal egyeztetési ülésre megállapodni egy időpontban a kollégákat kértük, hogy az NGO-k, a határmenti partnerségek és egyéb témák területén mondják el a véleményüket. Várjuk a következő heti találkozót, és meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen. Elnök, annyit fűznék hozzá, hogy végeredményben nagyon jó munkát végeztünk itt a parlamentben, mert mi voltunk az elsők, akik a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos munkát újra felvettük, azonban sokkal bennünket a, az, hogy a ciprusi elnökség nem volt hajlandó újra felvenni a munkát, vagy folytatni a munkát a témával kapcsolatban, arra utalva, hogy nem volt idejük megvizsgálni azokat a javaslatokat, amelyek a többéves pénzügyi keretre vonatkozóan születtek időközben, nagyon sok téma fölmerült, a negyedik pillér és egyéb témák, tehát nem tudtunk semmivel sem, semmiről sem tárgyalni velük, mert semmiben nem voltak tájékozottak, nem voltak illetékesek. Azt gondolom, hogy ez a parlament elnökségét, a bizottság elnökségét, a költségvetési szakbizottságát és az általános költségvetési biztosunk, jelentéstevőnket is hát arra ösztönözték, hogy összefogjanak, és Nikóziában a legutóbbi tárgyalásokon, tanácsi tárgyalásokon sikerült valamennyire végre el, előbbre jutni. Tehát összességében most egy olyan keret alakult ki, amelyben sikerül valamennyi előrelépést elérni. Múlt héten a foglalkoztatási bizottság ülésezett a ciprusi tanács üléssel párhuzamosan, az, az ifjúsági garancia alap témája felmerült, illetve a szociális alap témája, és azt hiszem, hogy a foglalkoztatási miniszterek kifejezetten ragaszkodtak ezeknek a témáknak az előreviteléhez. Nos, Remélem, hogy sikerül majd valami előrelépést elérni a 12-es pontban is. Aztán a 13-as pont foglalkoztatás Szociális Bizottság küldöttségének látogatása Tesszalonikiben. Sógor úrral voltam ott, írtam, írtunk egy jegyzetet ezzel kapcsolatban. Nagyon sokat beszéltünk a 2012-14-es prioritásokról, tudniuk kell azt is, hogy az igazgató, aki fogadott bennünket, ez ügyvezető igazgató, és tulajdonképpen várják a végleges igazgató kinevezését. Nem értjük, hogy miért ez a helyzet, de ez a helyzet nincs, nem sikerült megvalósítani, nem sikerült véglegesíteni az igazgató pozíciót képzeli az Európai Unió, mint jó kormányzást. Köszönöm szépen e, a tolmácsok munkáját, akik az utolsó lélegzetükig kitartottak mellettünk, és 17-én e, találkozunk.